Wunderbar. Äh, so. Nagyszerű. Akkor folytatjuk az ülést. Kedves kollégák, mindenkit köszöntök a mai ülésünk alkalmával. Az ülésünk előzetes napirendjét megkapták már február másodikán. És a napirendel összefüggésben egy pontot újra fogunk tárgyalni. A 45-ös pont az Európai Számvevőszék jelentése a 42-es pont után következik majd. Ha ezt elfogadják, így fogunk eljárni. Akkor a második pontra át is térünk a jegyzőkönyvek elő elfogadása. Január 19-én, 20-án megkapták a jegyzőkönyveket. Február 6-án javította magát az elnök, és hát a szokásos módon járunk el. Hadd kérjem egy ponttal kapcsolatban a jóváhagyásukat, kedves kollégák. Előfordulhat, mert tárgyalások folynak a régiók bizottságával, valamint a rendőr akadémiával, hogy hol és ezek a tárgyalások, mint ahogy mondtam, még mindig zajlanak, és az illetékes jelentéstevők Fjellner úr és Zörengár úr, mint érintettek, akiknek be kellene számolniuk, a, ezekről a területekről ö, zárt körűen szólalnának fel. Hagy kérjem, hogy ö, ehhez járuljanak hozzá. Nem tudom, van-e valakinek ellenvetése azzal kapcsolatban, hogy zárt körűen hallgassuk meg ezeket a beszámolókat. Úgy látom, hogy nincsen, ezáltal nagymértékben egyszerűsödik az eljárás és úgy gondolom, hogy így megkönnyítjük a jelentéstevőknek is a dolgát. A Kokubu kis közleményében láthatók, hogy milyen nyelveken lesz tolmácsolás az ülések alap, alatt. David úr, mint póttag a néppárt részéről csatlakozik majd, és Priveti Csirk is belép hozzánk Békés úr helyére Szolázs úr fog ö, ö, helyet kapni itt sorainkban. Webstreaming az új mottónk, úgyhogy világszerte nyomon követhetik az üléseinket. Minden részletről olvashatnak a kis kísérő közleményünkben. Egy workshopra is szeretnék ö, ö, szeretném a figyelmüket rávilágítani. November 4-én lesz majd egy ülés. Greszle asszony számol be arra vonatkozóan, hogy az igazgatási költségek hogyan kerültek el költésre február 19-én csütörtökön. 14-től 17.30-ig lesz, az 1G2-ben ez a tájékoztató, úgyhogy mindenkit nagyon szívesen látunk. Nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek hozzászólása nincs, akkor most rátérnék a négyes napi rendi pontra, a 2007-es évre vonatkozó mentesítés, a tanács ajánlását fogja elővezetni a pénzügyminiszter, és a jelenlegi soros elnöknek, Miroslav Kalucsek úrnak, a Cseh Köztársaságból mondom, hogy nagyon sok szeretettel köszöntjük körünkben, akinek meg is adom a szót azonnal. Dank, Herr Nagyon szépen köszönöm, Bös úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, parlamenti képviselők és a bizottság tól is köszöntöm Kállász biztos urat. Hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy a tanács nevében ma a bizottság ajánlásait elővezethetem önöknek a 2007-es évi mentesítésre vonatkozóan. Azt követően mondhatom ezt, hogy február 10-én az ECOFIN tanács ezt megerősítette és a parlament felé eljuttatta. A pozitívumokat szeretném majd kiemelni, és ezek közül az első az, hogy az európai közösség költségvetését illetően pozitív dust kapott a számvevőszéktől. Mindenféle fenntartások nélkül került megfogalmazásra ez a DASZ, bár a bizottság kéri a tanácstól, hogy továbbra is ilyen minőségi munkát biztosítson. Ebben az összefüggésben el kell mondani, hogy a bizottság az ABB alapú elszámolást 2007-ben vezette be az év elején, mára kiderült, hogy ez a rendszer fenntartható. A számvevőszék fenntartások nélkül adta ki a bevételek vonatkozásában az igazgatási kiadásokra a DAS-t. Ugyanakkor a számvevőszék azt is megállapította, hogy az igazgatási és ellenőrzési rendszerek jól működnek. További pozitívum, amit ki kell emelnünk a költségvetéssel, illetve a számvitellel kapcsolatban, az, hogy a költségvetés összességében csökkentésre került, tehát kevesebb eszközzel lehetett gazdálkodni, és minden pozitívum dacára, amit a tanács örömmel fejezett ki, mégis sajnálatos az, hogy a legtöbb kiadást továbbra is hiányosságok és hiba mutatók kísérnek. Hagy emeljem ki most azokat a területeket, ahol a tanács sajnálattal kellett, hogy megállapítsa, hogy a DASZ továbbra is fenntartásokkal került kiadásra 2007-es évre vonatkozóan, dacára azoknak a lépéseknek, amelyeket nemrég foganatosítottak. Annak érdekében, hogy az igazgatási és ellenőrzési mechanizmusok jobban működjenek. különös tekintettel az agrárgazdaságra és a természeti erőforrásokra. Az, az a kutatás, a fejlesztés, a külkapcsolatok, a bővítés, az oktatás, a külső támogatások, fejlesztések, a kohézió, azok a területek, ahol a felügyeleti és ellenőrzési rendszerek csak részben működnek hatékonyan. Az igazgatási rendszereket tekintve az európai garancia alapból a mezőgazdaság vonatkozásában jó ö, eredménnyel zárult, mégis sajnálatos az, hogy igen magas a hiba százalék a kifizetések tekintetében a vidékfejlesztés vonatkozásában. És ez valószínűleg azzal függ össze, hogy túlságosan bonyolultak a játékszabályok. Ami a kohéziós kiadásokat illeti, ugye a tanács megállapítja, hogy a számvevőszék megállapításai csak azokra a kifizetésekre vonatkoznak, amelyek a 2003-tól 2006-ig terjedő időszakra estek. Az összkiadásokat illetően, amelyeket 2007-ben költöttek el, az a helyzet sajnos, hogy a DAS megint csak fenntartásokkal lesz kiadható. Ez azt jelenti, hogy csak részben fogalmazhatóak meg pozitívumok az igazgatási és ellenőrzési rendszerek vonatkozásában, tehát ezekkel kapcsolatban maradnak fenntartások. Néhány programot nem zártak még le, éppen ezért lenne fontos, hogy a hiba százalékot és a fenntartásokat is szívleljük meg, hiszen itt van még javítani való. Engedjenek meg a továbbiakban további megjegyzéseket, amelyek a tanács vonatkozásában nagyon fontosak. A pénzügyi eh, gazdálkodás, valamint a felelősség vonatkozásában a pénzek elköltése kapcsán nagyon lényeges kiemelni, hogy eh, minden résztvevő nagyon alaposan dolgozott és együttműködött a, az ellenőrzési és igazgatási rendszer kapcsán. A tanács kiemeli azt, hogy a pénzügyi gazdálkodás, valamint az alapok elköltésének felelőssége vonatkozásában minden egyes tagországnak megvan a saját felelőssége a belső ellenőrzési rendszereket a jogszabályok értelmében kell végrehajtani, és a tagállamok auditja is egy olyan felelősség, amit végre kell hajtani. Ezeket idő, ideje korán kell teljesíteni, az intézményközi megállapodás értelmében, és ezeket a, ezeknek az eredményeit rendelkezésre is kell bocsátani. A tanács egyik prioritása a következő. Célja ennek persze, hogy a, az ár, érték, arány megfelelő legyen, tehát a, az ellenőrzések költsége arányos legyen azok költségeivel. Ez azért lényeges, hogy a hibákat idejében fel tudjuk tárni, tanuljunk is ezekből, és éppen ezért a tanács követeli a bizottságtól, hogy az eljárásokat egyszerűsítse. Különös tekintettel a végrehajtandó programokra. A kohézióval kapcsolatban a tanács üdvözli azokat az intézkedéseket, amelyeket a konjunktúra élénkítő csomaggal indítottak el, és az általánydíjak bevezetése is egy jó ötlet. A tagállamokkal karöltve minden erőfeszítést folytatni kell, annak érdekében, hogy az egyszerűsítési mechanizmusok kiaknázhatók legyenek. Végezetül szeretném a mentesítésre vonatkozó javaslatot kiemelni, azon intézmények esetében, amelyek jogi személyiséggel bírnak, és bár a pénzügyi gazdálkodás tekintetében, a végrehajtó ügynökségek tekintetében van még javítani való, a tanács mégis megkívánja adni ezek vonatkozásában is a mentesítést. Ugyanakkor a tanács három végrehajtó ügynökség esetében a számvevőszék DASZ tehát megbízhatósági nyilatkozata alapján külön kiemeli ennek meglépt meglétét. A 2007-es év vonatkozásában az illetékes intézmények eredményeit tekintve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást követve azt javasolja a tanács, hogy a mentesítést megadjuk. A parlament döntése természetesen szuverén, a döntés az önök kezében van, úgyhogy állok elébe, amennyiben megjegyzéseik és kérdéseik vannak. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Azt javasolnám, hogy a 2007-es évre megbízott illetékeseinket hallgassuk meg. Odi úr az első, és a szokásos módon fogunk eljárni. Mes premiers mots seront, monsieur le ministre, pour vous remercier. Köszönöm szépen. Miniszter úr, először is meg szeretném, közön, meg szeretném köszönni tanács nevében előadott beszámolóját. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagyra értékeltük kollégáim együtt azt, hogy ellátogatott arra a plenáris ülésre, amikor ezt a kérdést vitattuk meg. Tehát tisztában van azzal is, hogy a, egész, a parlament egészének mi a véleménye, így aztán ismeri mind a két költségvetési hat, hatósági e, intézmény véleményét. Ami a konkrét beszámolót illeti, említette a 11%-os hiba arányt, illetve azt, hogy némi kritikával kell fogadni ezeket a, ezeket a számarányokat. A számvevőszék szerint azonban ez a 11% nem hibaarány. Ön hogy látja ezt? Ez most hibaarány, avagy olyan visszatérítésekről van szó, amelyeket nem kellett volna megtenni. Ugye nem ugyanaz a két dolog, ne keverjük ezeket össze. Szeretném hallani az egyes tagállamok beszámolójáról és a véleményét. Ahogy múlik az idő, azt látjuk, hogy nagyon sok tagállam kicsit habozva adja be ezeket a beszámolókat. Hogyan látja ezeket a beszámolókat? A parlament szeretné nyomon követni ezeknek a beszámolóknak a sorsát, hiszen a közös tel nagyon sok a gondunk. Természetesen a tanács egy kollektív politikai szerv, nem a, nem a tagállamok tagállamokat, nem, egy, az egy, nem az egyes tagállamokat képviseli, de véleményem szerint jó lenne, hogyha a tanács jobban odafigyelne a nemzeti beszámolók sorsára. Másik következő kérdésem, az éves audit összefoglalók minőségéről kérdezem. Úgy látjuk mi ugyanis, hogy ezeknek az összefoglalók a minősége nagyon is változó. Következő kérdésem az elfogadható hibaarányjal kapcsolódik. A számbevőszék ezzel kapcsolatban többféle dolgot is mondott. A kommunikációs központjuk alapján azt mondhatom el, hogy ők úgy érzik, hogy a politikusok döntik el, hogy mi az elfogadható hibaarány. Ön ezt hogy látja? Véleményem szerint rendkívül veszélyes, hogyha hagyjuk, hogy a politikusok beleavatkozzanak az auditálási módszertamba, tehát hogy például a hiba arányt, az elfogadható hiba arányt eh, meg, megszabják, hiszen ez is része az ellenőrzési, auditálási, belső audit eh, rendszereknek. Az utolsó kérdésem, mert teszem most föl, és tudom, hogy nem sokára el kell menni, mennie, az a kérdésem, Tehát a nemzeti számvevőszékek bevonásáról hogyan vélekedik, tehát hogy ők is jobban vegyenek részt a mentesítési folyamatban, hogyha ezzel természetesen egyetértenek a tagállamok. Hogyan vélekedik tehát arról, hogy a számvevőszékek a nemzeti számvevőszékek a nemzeti kormányoknak adnak egy olyan igazolást, hogy betartották a nemzeti auditál, nemzetközi auditálási szabályokat. Furcsa az, hogyha egy tagállam nem akar részt venni a rendszerben, és ugyanakkor a saját nemzeti számvevő székére sem figyel oda? Ezek lennek a kérdéseim. Elnök úr, ha kíván, akkor igen, szólhat. Nyilvánvalóan ö, válaszolnom kell ezekre a felvetésekre, és örömmel teszem ezt. A következőt szeretném azonban előre bocsátani. Többször is megkértek arra, hogy mondjam el, hogy mit gondolok Én most hivatalból vagyok az ECOFIN tanács elnöke, és megígértem a miniszterelnökömnek, hogy személyes véleményemet nem nagyon fogom hangoztatni a e hat hónap alatt, hanem mindig a tanács véleményét tudom csak elmondani. Ez a feladatom nem az, hogy a különböző nemzeti érdekeknek megpróbáljak megfelelni. Tehát és persze az, hogy konszenzust alakítsa ki a tagállami pénzügyminiszterek között, ez kötelességem is. Tehát fogadják el tőlem a tanács véleményeként a válaszomat. A 11%-os hibaarányjal kapcsolatban és a visszakövetelendő összegek visszakövetelhetőségével kapcsolatban a számvevőszék nem viselkedhet másképp, mint ahogy most is viselkedik, tehát költségvetési évekre vonatkozóan tehet állításokat, kijelentéseket, és ha ez során kimutatta, hogy 11%-os a hiba százalék magyarul, a pénzek 11%-át nem lett volna szabad kifizetni, vagy vissza kellene kérni, ez széki elv, amit elismerek. Ugyanakkor ne, ne felejtsük el, hogy itt sok több éves programnak a különböző fázisában készített felvételről van szó, és vannak áthozott hibák, és jövőbe is tovább menő hibák. Tehát azt, hogy egy adott évben mennyit kellene visszakövetelnünk, azt csak akkor tudjuk megállapítani, hogyha nagyon részletesen valamennyi már kifutott programot, végéhez elért programot elemzünk. Tehát nyilvánvaló, hogy nagyon magas az a 11 mint hibaarány, és biztos, hogy vissza is kell követelnünk majd sok pénzt, de ez nem biztos, hogy 11 lesz az említett okok miatt. Ami az összefoglaló típusú számvevőszéki jelentéseket illeti, Tudom, hogy a számvevőszék nagyon komolyan veszi ezeket, és jól teszi ezt. Ezeknek az összefoglalóknak azonban maga a számvevőszék is tudja, megint csak nem százszázalékos a hitelessége. Nyilvánvalóan ahhoz hogy minden ágazatban, minden tekintetben, minden pártpolitikai szempont alapján meggyőző legyen a pénzek hatékony elköltése, nos ehhez még nagyon komoly erőfeszítésekre lesz szükség a jövőben. És egyetértek az ilyen egységes és széles körű típusú felmérésekkel és beszámolókkal, ez ennek ellenére egyes tagállamok egyoldalú nyilatkozatokkal próbálnak reagálni a kritikákra. A tanács tagjai nem értenek egyet azzal, hogy minden tagállamot egy kalap, á, kalap alá lehetne vonni, bár azzal egyetértenek, hogy a számvevőszéki eljárás legyen, maradjon is szigorú, sőt legyen akár szigorúbb. Csak abban nem értenek egyet, hogy mi a tűrhető hiba határ. Még nincs közös tanácsi álláspont erről. És még ha tudnám is, hogy milyen vélemény van megfogalmazódóban, körvonalazódóban, ezt hivatalból sem árulhatnám el ebben a pillanatban, legfeljebb személyes véleményemet mondhatnám el, de erre már kitértem az elején, hogy személyes véleménnyel nem fogok szolgálni. A vizsgált tagállam biztos, hogy nem vehet részt a hiba százalék, a tűrhető hiba százalék rávonatkozó megállapításában, de arra lehetőség van, hogy részt vegyen a konzultációban, amely erről szól, és azt, hogy milyen arányt állapítanak meg országonként, abba a parlamentnek, a tanácsnak és a bizottságnak is van beleszólása. A nemzeti számvevőszékek közötti együttműködés szorosabbá tétele feltétlenül üdvözlendő cél, ugyanakkor tudom, hogy soha nem lehet százszázalékos egységességet megteremteni a különböző metodikák között. Számos országban teljesen más az intézményi struktúra. És van, ahol nem lehet kívülről, még az EU tanácsnak sem előírnia az ellenőrző hatóságok számára, hogy mit és hogyan tegyenek. Erről persze továbbra is eszmét kell cserélnünk, és biztos, hogy még az ilyen országokban is lesz azért lecsapódása annak, amit mondtunk, de a tagállamok független entitások, függet, még függetlenebbek még náluk is az ellenőrző hatóságaik, szinte ö, erődítményként magasodnak a tagállamokban az égbe. Köszönjük szépen a tanácselnökének a választ. Most a számvevőszéknek adnám meg a szót. Az a benyomásom ugyanis, hogy minthogyha itt többen kétségbe vonták volna 11% pontosságát, megbízhatóságát, tarthatóságát. Jó lenne, hogyha erre a számvevőszék reagálna, hogy ezek a mutatók megbízhatóak, hosszú távon fenntarthatóak, vagy pedig a tanácsi tagállamoknak van igaza, akik vitatják a 11% megbízhatóságot. Professzor úr, önél szó. Thank you, Mr. Bosch. Köszönöm szépen, Borsul. Természetesen nagy érdeklődéssel olvastam el a tanács határozatát. Kicsit óvatosabb ez, mint, a, mint az értelmezésből hallottam, tehát kicsit kritikusan kell a 11 százalékot fogadni, azt értelmezni. Nem tudom, hogy most fordítási különbségről van ez szó. A 11 százalék, ez egy alsóbb, egy alacsony hiba határ, tehát ez egy alacsony, ez az, a hiba intervallumnak az alacsonyabb vége, 95 százalékos százalékkal, 95 százalékos biztonsággal elmondhatjuk, hogy 11 százalékot, legalább 11 százalékot nem kellett volna kifizetni. Hasonló volt egyébként az, az előtti év. Tehát már több év alatt hasonló képet kapunk. A tanács határozata helyén valóan elmondja, hogy több éves jellegű ez a mentesítés, de a több évesség nem elméleti kérdés, hanem olyan kérdés, amit lehet kvantifikálni. Sajnos ez nem történik meg. Ha megnézzük a múltat, ha megnézzük, hogy mikor futnak ki a programok, akkor azt láthatjuk, hogy hogy nem igazán alakul ki jó képünk el. A szerződésben kiköttetett, hogy ezt a hogy több évesnek kell lenni a költségvetésnek, a mentesítésnek. Ez igaz, de a 11%-ot ellenzésünk alapján elmondhatjuk, hogy valóban így van, tehát ez az alacsonyabb hiba százalék, 95%-os biztonsággal elmondhatjuk, hogy ez a 11% ez valóban így úgy került kifejezésre, hogy nem kellett volna ezt visszatéríteni. És az én anyanyelvem legalábbis ezt nem kritikusan kell figyelni, nem ezt a szót alkalmaznám, azonban hosszú távon előbb-utóbb mindenki meghal, ahogy ezt egy nagy közgazdász is elmondotta. Jó lenne, hogyha erről több információhoz juthatnánk. Szerintem lehet is. A elkövetkezendő programperiódusokban a tagállamoktól és egyébként is több információra lenne szükség. De kérem, hogy ne mondják kétségbe a mi eredményeinket, nyíltan mindig elmondjuk a véleményünket, bizonyítékok alapján dolgozunk, illetve tények alapján dolgozunk. Ezekkel a tényekkel van a gond. A tanácselnökének azonnal megadom a szót, de azt gondolom, hogy mivel mi vagyunk az illetékes intézménye számunkra nagyon is releváns. Tehát a 11 százalék az egy nagyszerű becslés csupán, vagy tényleg valós alapú. A tanácsot intéz, idézem, megfelelő óvatossággal kell kezelni ezt a az arányt. Hát azért elnézést kérek, de az mégiscsak jelent valamit. Hogyha 11%-ból indulunk ki, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez egy tény, de a tanács azt mondja, hogy óvatossággal kezeljük. Hát itt azért van egy kis disz- diskrepancia. Úgyhogy itt nagyok a, az eltérések, úgyhogy ezzel kapcsolatban meg is adom a szót a tanács képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr. Kérdésében felvetette, hogy a számvevőszék megállapítása részemről kétségbe vonatott. Hát azt kell mondanom, hogy a számvevőszék közléseit semmiképpen nem vonom kétségbe. Ezt nagyon korrektül nevezte meg a számvevőszék a megfelelő eljárás lefolytatása után én azt mondtam, hogy a 11 százalékos hiba arány interpretációját tekintve éltem itt bizonyos megjegyzéssel. A 2007-es évre vonatkozó audit, auditok végrehajtása során, ugye, amely több programot érint, felvetődött ez a 11 százalék, és a korrektúrákat, a, jav, a javításokat is figyelembe kell venni, illetve a visszatérítéseket is, amelyekre majd még sor kerül. Úgyhogy itt egy megközelítésbeli, filozófiai kérdésről is szó van. Ugye több éves programokról beszélünk, ahol lehetnek még korrektúrák, illetve visszatérítések. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy az előző évekből származó tapasztalatokat össze lehet-e vetni? Sőt, azt is megkockáztatom, hogy nincs is lehetőség arra, hogy helyes összevetéseket eszközöljünk, hiszen egy új időszámítás kezdődött gyakorlatilag 2007-től kezdődően, ugye 2013 évig tart a programozási időszak, újak a játékszabályok, Éppen ezért az előző időszakokkal az összehasonlítás elég nehéz. Régebben egyébként magasabb is volt a hiba arány. Abszolút biztonsággal majd csak később nyilatkozhatunk. Egy kockázatra viszont már most utalnék. Amennyiben 100%-kal akarjuk azt állítani, hogy a 11%-át az eszközöknek soha nem lett volna szabad kifizetni, akkor ez nem azt jelenti, hogy a számvevőszékkel szemben kételkedni valónk van, ilyet soha nem állítanék. Úgy gondolom, hogy ezt a számot a több éves programozásra vetítve nem is szabadna megnevezni, mind a mellett persze helyes egy ilyen hiba arány megállapítása. De más az egyéves programozás, és más a több éves programozás. Elnök, mindenki felszólalhat. Topolosz úr, majd Greszle asszony, és további felszólalók következnek, az szerint, hogy ki hogyan jelentkezik, a miniszter úr pedig állást foglalhat. Parancsoljon. Kollégi Botopoulos, jám das Thank you. Thank you, minister, for your... Köszönöm szépen, miniszter úr és elnök úr. A választás, válaszokat, és értem, hogy nem tud itt maradni végig, úgyhogy közvetlen föltenném a kérdését, mint a tanács képviselőjének. Ön szerint mi a legfőbb probléma? Amikor a mentesítést kiadjuk a tanácssal közösen, akkor melyek azok az elemek, amelyekre különösen oda kellene figyelnünk, azt tudom, hogy például a külpolitika ilyen, hát önnek mi a politikai véleménye a tanács képviselőjeként erről, és mit gondol a cseh elnökség, mit tehetne, mit kellene tennie a helyzet javítása érdekében? köszönöm a választ, mármint hogy a kérdést. Nem könnyű erről megnyilvánulnom, egy biztos, hogy az úgynevezett gentleman's agreement, agreementeket be kell tartani, és van a parlament és a tanács között ilyen, a költségvetésre vonatkozóan, és én általában egyébként szerettem a gentleman's agreementeket, mert a kölcsönös bizalomra építenek, és minden tiszteletem az öné, de nem minden csak arról szól, hogy a parlamentnek milyen hatalma van, hanem arról is szólhat, hogy megegyezünk. Van egy úgynevezett nagy költségvetés, amelyel a bizottságnak a dolga foglalkozni, és vannak nagyívű politikák, amelyek meghatározzák, hogy merre kell tovább lépni az egész EU-nak, és persze vannak az intézményi költségvetések a parlamentnek, a bizottságnak, a saját költségvetése, amelyel kapcsolatban persze nagyon szigorúnak kell lenni, és minden eurónak helye kell, hogy legyen, de azért válasszuk az intézményi költségeket külön a politikákat szolgáló költségektől. Tudomásom van arról, hogy a tanács főtitkárát többször megkeresték az utóbbi évek során a mentesítés kapcsán. Remélem, hogy idén nem lesz szükség a vele való külön egyeztetésre, bár tudom, hogy idén is felmerült az erre vonatkozó igény. Nos, véleményem az, hogy persze, ha szükség van rá, akkor hasznos lehet egy ilyen találkozó és a különböző álláspontok egyeztetése meg persze a tapasztalatok cseréje. De a tanács ajánlása mindenképpen az, hogy mentesítsék a bizottságot a, legalább a saját a bizottsági költségvetés tekintetében. Miközben tudom, hogy a bizottságnál is vannak még problémák. Köszönöm, miniszter úr, mondja Gressle asszony. Nem könnyű a tanács képviselőivel a mentesítésről tárgyalni, ez mindig így van, mert nyilvánvaló, hogy ön nem szólhat valamennyi tagállam nevében. Mit tegyünk ebben a helyzetben, hogy most már 14-szer van negatív daszunk, és jó lenne, hogyha március közepe előtt ebben az ügyben végre történne valami, és nem kéne megvárnunk, míg már a 20. dust is majd negatív előjellel kell elfogadnunk. A tanács úgy látom, hogy most sem érti, érzi érintve magát. A tagállami kormányok pedig a felelősség, felelősek a legtöbb hibáért, tehát mi feltárjuk önöknek a problémákat, amelyeket a tagállamok ö, okoznak, és erre a tagállamok megvonják a vállukat. Szerintem a tanácsnak fel kéne lépni a tagállamokkal szemben, és még keményebben, még nálunk is keményebben fel kéne hívni a tanácsnak a figyelmét ezekre a hibákra. Két tagállam, csak két tagállam együttvéve 25%-os hiba százalékot ért el ebben a versenyben, tehát nem tudom, hogy miért ne lehetne ezeket a tagállamokat egy kicsit rendre utasítani. Tehát nem lehet az, hogy mi 14 éven át feltárjuk a problémákat. Sok munkával a számvevőszék ezeket pontosan elemzi, és akkor erre semmilyen reakció nem történik. Kockázatelemzésre van szükség, és a parlament, ha kell, keményebb módon is fel fogja erre szólítani önöket hiányoljuk továbbra is az ön egyértelmű álláspontját és a tanács álláspontját ebből az ügyben. Ugye említettem most gyakorlatilag, hát Bulgáriáról és Romániáról van szó, ezt a két tagállamot, és Bulgáriában az egy harmadát be kellett fogyasztani az előcsatlakozási alapok folyósításának, és erről azóta sem beszél senki. Ezeket a pénzeket az európai adófizetők már befizették és vannak tagállamok, amelyek nem tudják elkölteni, vagy szabálytalanul költik el ezeket a pénzeket. Ezt nem lehet csak annyiban hagyni. Tehát mi segítünk önöknek megoldásokat találni, de legalább odáig el kéne jutnia, nem, nem személyesen mondom ezt önnek, hogy a tanács belássa, hogy valami probléma van. És egy kicsit vegyék már komolyabban ezt a témát a jelenleginél. Děkuji vám za velmi otevřené vyjádření. Nagyon szépen köszönöm a nyitott megjegyzéseket. Az elején azt mondták, hogy tanács részéről nagyon nehéz állást foglalni, különös tekintettel szakmai megfontolások, a szakmai megfontolásokat, hiszen nagyon kevés időm volt arra, hogy az európai költségvetés nyomon kövessem. Mindazonáltal mégis örülök, hogy itt lehetek, és hogy egyáltalán vendégül látnak engem. A negatív DASZ természetesen aggodalomra ad okot, de az expozémban elmondtam, hogy javulás figyelhető meg, különös tekintettel az ellenőrzési mechanizmusokra. Azt is elmondtam, de lehet, hogy nem hangsúlyoztam eléggé a bevezetőmben, hogy ez a magas hiba arány, különösen a strukturális alapoknál, illetve a vidékfejlesztés területén, talán a szabályoknak az egyszerűsítésével visszaszorítható lenne. Meg vagyok arról győződve, hogy a túlságosan komplex szabályok azok, amelyekre visszavezethetőek ezek a hibák. Fel fogjuk szólítani a bizottságot, hogy egyszerűsítse a szabályokat. A tagállamok is minden tőlük terhetőt megtesznek azért, hogy az irányítás, az igazgatás minőségét javítsák, az ellenőrzések hatékonyabbak legyenek, és ugye az éves beszámolókban megfogalmazott ajánlások is azt mutatják, hogy a kockázatok megvannak, viszont ezek még nem kerültek értékelésre a tanácsnál. Tehát a következtetéseket még le kell majd vonni. A következő tárgyalásokat egyébként úgy tervezzük, hogy ezt a napirendre tűzzük, tavasszal ezekre sor is kerül, Néhányan itt mosolyognak, örülök, hogy mosolyt fakasztottam az arcukra. De nyilván egy még le nem zárt tárgyalási fordulóról nem mondhatok semmit. Soros elnökségként próbálom az álláspontunkat önök felé elmondani, de hát tavaszra várhatóak, mint ahogy mondtam, az eredmények. Még egy dolgot elfelejtettem, mondja itt éppen a mellettem ülő kollégám. Egy kérdést elfelejtettem, Bulgária és Románia vonatkozásában. Ezzel kapcsolatban hagyd mondjam el, hogy a bizottság helyesen járt el, feladatait megfelelően végezte el, felmerültek kételjek, ezért aztán az alapokból való ö, eszközök kifizetését felfüggesztette mert azt állapította meg, hogy az ellenőrzési mechanizmusok nem működnek megfelelően. Mulder úr kap szót. Köszönöm szépen, miniszter úr. Azt kell mondanom, hogy pénzügyminiszterként önnek 14 éve volt arra, hogy a cseh számvevőszék eredményeit megismerje. Ismeri az egyes intézményeknek a kötelezettségeit, és a kérdésem az, hogy, hogy normális parlamentáris demokráciában, ahol ugye minden demokratikus ország képviselteti magát, mi lenne az eljárás, hogyan lehet meggyőzni a nyilvánosságot, és hogyan lehet megmagyarázni a következő pénzügyi időszakra vonatkozóan azt, hogy nagyon rossz a, az alapok elköltési aránya, akkor mégis szálljunk ezekre a jövőben is ugyanannyi összeget ez a 11%-os hiba arány is fölmerült, említette. Potopulos úr eh, emlegette itt a kölcsönös bizalmon alapuló megállapodást, ezt az úgynevezett gentleman's agreement-et, ami ugye arra vonatkozik, hogy a felek megbíznak egymással, nem tudom, hogy Szolán úrral kapcsolatban tud-e nyilatkozni, hogy a közös külés biztonság politika vonatkozásában neki esetleg mégis nagyobb súlyjal ért a szava az eszközök alokálása terén. Miniszter úr, öné a szó. No, hát úgy gondolom, hogy nem lenne helyes, hogyha most nem tekintjük a helyzetet úgy, hogy minden nehézség ellenére azért javulás következett be. Nem egy államról, egy tagországról, hanem 27 tagországról beszélünk, ezeknek kell együttműködniük bizonyos paraméterek mentén, és hát akármilyen is a hiba arány, itt meg kell egyezni, mi, legalább minősített többséggel arra a kérdésére reagálva, hogy mi is történne a mi országunkban. Hát elméletileg lehetne persze egy nyilatkozat, de hát az egymást követő miniszterek fognak nyilatkozatot tenni. Úgyhogy nem tudom, hogy mm, pontosan mi is a helyzet minden egyes országban, és nem tudom, hogy az egyes országok helyzetét az egész EU helyzetével össze lehet-e vetni. Nyilván európai szinten meg kellene egyezni, ezen vagyunk, ezen dolgozunk, mindannyiunknak az a feladata, hogy javuljon a jelenlegi helyzet. Ugye a régi programozási időszakról vitázunk, és a tanács és a parlament közötti együttműködést fent kívánjunk tartani. Nyilván konzultációk formájában és az intézmény közé megállapodás értelmében a költségvetési fegyelem mindenki számára adott. Természetesen elfogadom ezt az intézményközi megállapodást, és szeretném azt is elmondani, a tanács költségvetése igazgatási kiadásokat tartalmaz. A közös külés biztonságpolitika, valamint a védelmi, védelmi politika kapcsán, hát nincsenek információim, úgyhogy nem hinném, hogy a tanácson belül bármiféle tag olyan információval rendelkezne arra vonatkozóan, hogy mindenféle titkos alapok működnének esetleg. Köszönöm szépen. Most megadom a téma jelentésén író kollégának a szót. Jó napot kívánok! Miniszter úr többször utalt itt a Gentleman's Agreementre nem kapunk tolmásolást sajnos. Eh, nem kapunk tolmásolást. A magyar kabin nem tud miből dolgozni. Inko iti a ki? Hogyha van gentleman's agreementünk, és hogyha az működőképes, akkor ez valószínűleg azt jelenti, hogy a tagállamok betartják az érvényes szabályokat. Nyilván olyan uh, gentleman's agreementre van szükség, amelyek működőképesek, aztán újabb tagállamok csatlakoznak az EU-hoz, és ennek következtében mégsem az eredeti terveket uh, kell alkalmazni, tehát kicsit kis eltérések tapasztalhatók. Nem tudom, hogy miniszter úr be tud -e arról számolni, hogy ez a Gentleman's Agreement, ez a szabályokra vonatkozik. Tehát ezeket a ezeket a szabály, ezekről a szabályokról akkor, szüle, akkor született megegyezés, illetve gentleman's agreement, amikor miniszter úr hazája csatlakozott az EU-hoz, és miniszter úr is említette a Gentleman's Agreement, vagy ő vetette fel a Gentleman's Agreement-et akkoriban. Elhangzottak kérdések a tanácsal, illetve a közös kül- és biztonsági politikáról. Én ugyan próbáltam utána nézni ennek a Gentleman's Agreementnek, de nem tudom, hogy ezek a dolgok beletartoznak-e. Kérdezem, hogy pontosan mi tartozik a Gentleman's Agreement-be? közös kül- és biztonsági politikát hova sorolják? Tessék, miniszter úr, mondja az el. Pane poslanče, ano, máte pravdu. Já... Kedves képviselőtársunk, illetve hát képviselő úr, egy olyan országból érkezem, amely 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. Ezzel a csatlakozással egy olyan álmom valósult meg, amelyet még a kommunizmus idején dédelgettem. Annak idején nem is tudtam elképzelni, hogy egyszer majd ebben a teremben fogok ülni, és önökhöz fogok szólni. Éppen ezért minden egyes megállapodást, ideértve a Gentleman's Agreement-et is, halál komolyan veszem. Halálosan komolyan. A közösségi joganyag és minden egyes megállapodás, amelyet aláírtunk, nyilván előnyökkel és esetleges hátrányokkal is rendelkezik, és akár a házasságkötést is ilyennek nyilváníthatom. Az intézmény közé megállapodás nagyon sok mindenre választ ad, nagyon sok mindent lefed, de nem hinném, hogy én olyan mandátommal rendelkezem, hogy a bizottság mentesítési eljárásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzak meg. Minden egyes kérdést, amelyet megfogalmaznak, nagyra értékelek, igyekszem ezeket megválaszolni is, de az eszmecserénk nek nem az a tárgya, amelyre én mandátumot kaptam. Elnök. Köszönöm szépen, akkor ezt a kérdést majd még tisztázzuk. Több kollega kért még szót, úgyhogy tessék, miniszter úr, akkor folytassa. Ha megengedik, éppen most üléseznek a nemzeti parlamentek Pötering elnök úrral, és néhány perc múlva nekem is jelenésem lenne ott, a gazdasági válság témájában, úgyhogy elnézést kérek már előre, már csak azért is, mert az eszmecsere már nem csak a bizottság költségvetésének, itt a bizottság mentesítésével foglalkozik. Szeretném megköszönni ezt a konstruktív vitát, és ebben az összefüggésben kiemelném a közös erőfeszítéseinket is, melyeknek a célja az, hogy hatékony és eredményesen gazdálkodjunk a pénzünkkel. Nyilván vannak még olyan területek, ahol hibákat rónak fel nekünk, de a trend azt hiszem az felfelé mutat, tehát javulás figyelhető meg. Tisztelet tehát kell, hogy megfogal, tiszteletekkel, hogy megfogalmazzam a, az elismerésemet, hiszen nagyon sokat dolgoztak, és nagy megtiszteltetés számomra még egyszer, hogy itt lehettem önök előtt. Köszönjük szépen, mondja az elnök, hogy itt volt, minden jót kívánunk, és az ajánlásait pedig figyelembe fogjuk venni. Äh, Van még itt valaki a tanácstól? Vagy äh, örülnek, hogy hazamehetnek? Nagyon furcsának találom, hogy még a tanács titkárságától nincs senki. Itt van a tanács elnöke, és senki a tanácstól? Jó. Hamra úr, ön jelentkezett még. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr, igen. A kérdések elhangzottak. És ahogy ez már szokásos, nem kaptunk rájuk válaszokat. Nincs meg az akarat a tanácsban, ez látszik. Sem annak a megtételére, hogy tisztázza a munkamódszerét, sem arra, hogy felelősségre vonja a nem hatékony végrehajtásban bűnösöket. Úgy gondolom, hogy Mulder úr kérdését pedig egyáltalán nem válaszolta meg a miniszter, és akkor javaslom Ulder úrnak, hogy tegye fel ezt a kérdést írásban is. Mert függetlenül attól, hogy ki hogyan tekinti a saját feladatát, felelősségét a különböző intézmények testületeinek élén, ettől függetlenül ez még kérdés, és nem mindegy, hogy mit látunk a költségvetésben, és abból mit költöttek el rendesen, és mit nem kérem elnök urat, hogy megválaszolatlan és további kérdéseinket írásban nyitass el a tanácsnak. Valóban itt torlódtak a kérdések, a Gentleman's Agreement-et is csak felvetettük, és így tovább. Ö, kollégák, nekünk ebben felelősségünk van. Jöles Lászlóny el is mondta, hogy 14-szer mondja a tanács, hogy minden rendben van. Vagyis a tagállamok a tanács, ö, csont, mint szócsövön keresztül. Tehát egyszerűen nem hiszik el, vagy nem ismerik el, hogy itt gond van. Ez a mi dolgunk. Nálunk maradt a labda. Ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot? És még valami. És ez fontos. Jó lenne, hogyha a számvevőszék jelenlétében leszögeznénk, és itt nincs fordítási probléma, itt egyértelmű volt, hogy a tanács csak fenntartásokkal fogadja el a számvőszék megalapításait. Ezt maguk írják le a tanácsiak, úgyhogy ez szerintem botrányos, és erre majd még visszatérünk. Gressle asszony. A tanácsal folytatandó következő egyeztetésünk kapcsán azt javaslom, hogy mondjuk azt, hogy ezt a napirendi pontot ö, ö, ne is tűzzük a napirendre, mert ez egyszerűen ilyen szinten nem érdemes a tárgyalásra. Egyetértek, egyetértek ennek összeasszony. Mi is csak emberek vagyunk. Áttérhetünk az ötös napi rendi pontra? A 2007-es évre vonatkozó mentesítésekre egyenként elvezen belül is a bizottsággal, Odi úr foglalkozott, őt már üdvözöltem, de üdvözlöm még egyszer, és örülök, hogy eljött hozzánk Kallász úr is, az Európai Bizottság alelnöke, és számos tanácsi képviselő is eljött ehhez a napi rendi ponthoz, hogy nekünk felvilágosítást adjon. Odi úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye lezártuk az előző napirendi pontot, a tanács álláspontját vitattuk meg, illetve gyakorlatilag a tanácselnök nem válaszolt számos kér, ö, kérdésre, Szeretném, hogyha átadna egy üzenetet a tanács elnökének, és jó lenne, hogyha a plenárison megjelenne a tanács. Na nézzük a mentesítés kérdését, bizottsági. A bizottság mentesítése. Szeretném megköszönni Kálasz úrnak és munkatársainak, hogy nagyon nyitottak voltak a kapcsolatunk során, és válaszolnak a kérdéseimre, vagy válaszoltak a kérdéseimre. A szembevőszék tagjainak is szeretném megköszönni a különböző üléseken való részvételüket, illetve a különböző frakcióktól az árnyék jelentéstevőket. Elnök úr, elnök úrnak szeretném elmondani, hogy a titkárság is nagyon jó munkát végzett, illetve az elődöm munkájára nagyban támaszkodtam, tehát a 2006-os mentesítésre. A 2007-es mentesítés nyilván akit érdekelt, az megnézte. Na, először nézzük a horizontális kérdéseket. Ahogy Gressle asszony említette, 14-szer fordul elő az egymás után, hogy negatív a ö, mindősítés, bár javult a kontrollrendszerek ö, teljesítménye, de még mégis nagyon akadozik ez. A vannak olyan területek, például pénzügyi és gazdasági területek, amelyekben nem igazán, amelyekben nem igazán jellemzők a hibák. A saját források esetében 58 milliárd eurós hiányról van szó, és nem tudom, hogy ez megfelele a, nem, a nemzetközi trendeknek. Lehet, hogy a 33 milliárd eurós nyugdíj és egyéb költségeket meg kéne reformálni. Ugye ezeket nem a tagállamok fizetik, ezeket az európai alkalmazottaknak adott nyugdíjakat. Aztán Galileo. A Galileo 2007-ben kezdődött az egyezmény alapján, ezért a 2007-es költségvetésben nem is kéne szerepelnie. Aztán az épületek esetében a kezelési költségek, illetve az épületek fenntartásával kapcsolatos költségek nem jelentkeznek. Különösen igaz ez a végrehajtó ügynökségekre. Aztán az végrehajtó ügynökségek munkatársainak nyugdíjai és egyéb kérdései szintén tisztázatlanok. Tehát ha meg, ez egyébként megtalálható a nemzeti beszámolókban. De szerintem ezek az éves összefoglalók, amikre, amikről beszéltünk az imént, ezek, ez egy nagyon jó előrelépés. Hallottuk, hogy a, ezen összefoglalók minősége egyáltalán nem egyforma, és, a, és jó lenne egy olyan modellt kidolgozni, amely alapján a nemzeti szembevő is nagyobb felelőssége, több munkája lenne. A parlament azt kéri, hogy ezek a nemzeti beszámolók jelenjenek meg a jelentésben. Vannak bizonyos országok, akik élnek ezzel a kezdeményezéssel, mások nem. Tudni szeretném, hogy a kollégák erről hogyan vélekednek. A 248-as cikk a jogi alapunk, ez a számvevőszék, illetve a nemzeti számvevőszékek közötti együttműködésről szól, és a mentesítési eljárás alapján a auditálásról szóló dokumentumokat a nemzeti számvevőszékek készítenék el, ezeket el, kell kezdeni a tagállamok kormányához, a kormányok pedig ezt beletennék tennék a mentesítési dossziéba. Tehát ez így nézne ki a mentesítési eljárás. Ami a kontrollrendszereket illeti, nagyon örülök annak, hogy egy cselekvési terv született meg az integrált kerettel kapcsolatban, és itt nagy előrelépés történt. Ugyanakkor itt az ideje annak, hogy megnézzük, hogy hogyan is állunk technikai szempontból, illetve etikai szempontból. Egyébként fontos, hogy tudjuk, hogy a belső ellenőrzési rendszer megfelelően független. Így figyelembe lehet ezt venni, mint az auditálási feladat, a számbevőszék auditálási feladatnak egy eleme. Aztán az elfogadható hibahatár. Számomra ez nagyon komoly kérdés, ezt még egyszer ki is emelném. Véleményem szerint egy ilyen szervezetnek nem szabadna az auditálási véleményem szerint a közhatóságoknak nem szabadna beleavatkozni az auditálási rendszerbe. Az, hogy a közhatóságok döntenék el, hogy pontosan mi is a elfogadható hibahatár, illetve hogy ez megfelel a nemzetközi szabályoknak, hát meg kell nézni azt is ezzel kapcsolatban, hogy hogyan kapcsolódik a az integrált belső ellenőrzési rendszer az elfogadható hibahatárhoz, illetve, hogy a számvevőszék küszöbb értéke, tehát hogy valami elfogadható-e vagy sem, az valóban megfogad, valóban helyese. A parlament nagyon sokszor nem is tudja, hogy pontosan miről van szó, mi az mi a, mi a szignifikáns hibahatár, mi az elfogadható hibahatár, sok elnevezés van, a parlamentnek ezért nagyon nehéz ezt pontosan értenie. Aztán, ami az ágazati kérdéseket illeti, mezőgazdasággal kezdeném. A mezőgazdasággal kapcsolatban szerintem sokkal nagyobb leegyszerűsítése lenne szükség, ezzel bizonyára mindenki egyetért kohézió. Erről is szól egy bekezdés, számomra szintén ez személyesen nagyon fontos. 180 kifizetés a több százezer 180 kifizetést vizsgáltak a több százezerből, tehát ez volt a minta, nem tudom, hogy ez elegendő-e. Ami a számvevőszék technikai felülvizsgálatát illeti, nem tudom, hogy ez megfelelő-e. Úgy tűnik, hogy ez a nemzetközi szabályoknak, normáknak megfelel, és hát persze ez a lényeg, hogy, annak megfelel, lényeg, hogy azoknak megfeleljünk. Kutatás az adétállási eljárás rendkívül költséges ezen a területen, és a garanciák nem százszázalékosak. Oktatás. A bizottságnak, bizottság kapott egy kérést azzal kapcsolatban, hogy a hogy ez az eljárás harmonizált legyen. Ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy a kollégák hogyan vélekednek, van-e kérdésük. Elég hosszú egyébként ez a jelentés, aztán külső fellépés, itt is bizonyos aggodalmainkat fogalmazzuk meg. Vajon szükség van-e arra, hogy külső fellépésünket, illetve fejlesztési, fejlesztésre kapcsolatos tevékenységünket megkérdőjelezzük-e, sokszor nem is kormány fellépésről van szó, hanem kormány köziről, hogyan viszonyuljon ezekhez a számvevőszék? Nagyon sok ilyen apró kérdés van, amit meg kéne vizsgálnunk. Hogyha hatékonyabban szeretnénk kontrollálni a dolgokat. Aztán előcsatlakozási stratégia. Ezzel kapcsolatban is vannak bizonyos aggájaink, amelyeket már megfogalmaztunk itt a szakbizottságban, különös tekintettel Bulgáriára és Romániára illetve Koszovóval kapcsolatban is fölmerültek kérdések. Egy korábbi javaslatomat itt még egyszer leírom, ez pedig az lenne, hogy a nemzeti számvevőszékek vegyenek részt a Koszovóval kapcsolatos auditálásban. Amikor Koszovóba látogatunk, hogy megvizsgáljuk a ottani helyzetet, akkor nagyon jó általános benyomásunk alakult ki, illetve egy kicsit á, jobban átláttuk a helyzetet. Az infrastruktúrával kapcsolatban még egyszer elmondanám azt, illetve még egyszer leírom itt a jelentésben, hogy a bizottságnak sokkal jobban kéne minket informálnia az épületekkel kapcsolatban, az épület állományjal kapcsolatban, Igyekeznek ők, de szeretném, hogyha még pontosabb lenne ez az információ. Lezárásképpen, de elnök úr, a szemvevőszék különleges jelentésével kapcsolatban semmi meglepetés nincsen, gyakorlatilag csak bemásoltam ide azt, amit a kollégák nekem elküldtek, az lenne a végkövetkeztetésem, hogy a parlament szavazza meg a mentesítést, de azt mondanám a bizottság előnökének, hogy a jelenlegi helyzet alapján azt, azt mondhatom el én, és gondolom a kollégáim is, hogy nem vagyunk megelégedve. Nem tudom, hogy hogyan vélekedik ez erről, szeretném meghallgatni. De ez a 2007-es évre vonatkozó mentesítés, de a parlament szeretné átlátni azt, hogy a bizottság hogyan teljesítette mandátumát. Ígéretet tett bizonyos dolgokra a bizottság, de úgy tűnik, hogy nem mindent tartott be ebből. Szeretném tudni, hogy mi az alelnök úr álláspontja, milyen tervei vannak, milyen munkaprogramra lenne szükség annak érdekében, hogy egyszer majd egy pozitív daszt is adhassunk. Dankeschön, Herr Berichterstatter. Steckt viel Wort. Nagyon sok munka áll a e néhány elhangzott szó mögött. Alelnök úr, Kallesz úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt előadó. Köszönöm, hogy megírták ezt a konstruktív jelentést, és a javaslatot megtették arra, hogy megadja vagy megadassék a discharge a bizottság költségvetésére. A bizottság realistának tartja, végrehajthatónak tartja a javaslatokat. Nyilván írásban tette föl kérdéseit az előadó, engedjék meg, hogy szóban válaszoljak, illetve térjek ki azon kérdésekre, ahol kicsit másképpen gondoljuk az ügyeket, vagy ahol tisztázási szándékunk van. Sok szó van a szövegben a bizottság emberi erőforrás és épület politikájáról. Az, hogy nem volt egységes a humán erőforrás fejlesztésünk, ennek objektív okainak, okai vannak. Szerintem a 111-es cikkből ki kell törölni az ide vonatkozó részt kötelezővé kell tenni ugyanakkor, de csak az érzékeny, úgynevezett szenzitív állásokra vonatkozóan azt az eljárást, amit javasolnak. És szeretnénk, hogy a 124 es 126-os és 7-es bekezdéseket vizsgálja felül, ezek az épületpolitikára vonatkoznak talán tudják, hogy én személy szerint is nagyon sok időmet szántam az épület politika átláthatóbbá tétele, tételére, és folyamatosan tájékoztattam a parlamentet a fejleményekről. Tehát ö, átérezzük a felelősségünket, ugyanakkor nem akarunk belavatkozni más intézmények épületpolitikájába, még hogyha az együttműködést üdvözöljük is. Ami Bulgáriát és Romániát illeti, szerintem itt túl szigorúak a megfogalmazások. Nyilvánvaló, hogy itt gondok vannak a financial managementnek, és mi is csak nagyon feltételesen adtuk meg az engedély számos 2008-ban pedig fel is függesztettünk bizonyos kifizetéseket, és az Olaf most Bulgáriával és Romániával, az ottani hatóságokkal szorosan együttműködik, és a bizottság ragaszkodik a szigorú végrehajtási szabályok betartásához. Tehát mi részünkről szerintem a szigorúságban nincs hiány, ugyanakkor tehát nyilvánvaló elsődleges számukra a pénzügyi érdekek védelme, ezért kicsit igazságtalannak tartom ezt a kritikát. Az 5., 7., 8. bekezdésekkel ugyanez az érvényesem, ugyanez érvényes. Mi mindig a legszigorúbban úgy arra, hogy a nemzetközi szám vizsgálati normáknak minden szempontból megfeleljünk a standardoknak. A kap kapcsán azt szögezi le az írója a szövegnek, hogy a kedvezménye szempontjából kell megvizsgálni a kifizetéseket, hogy mennyire hatékonyak, és a visszatérítést is kezdeményezni kell, ha nem azok. Mi továbbra is azon az állásponton vagyunk, hogy miközben a szerző ugye sok beszámolási kötelezettséget írja, írna elő a 33-as, 39-es és 67-es pontokban, ugye azt kéri, hogy állítsunk össze listákat a tagállami rendszerekről. Én alapvetően támogatom ezt az elképzelést, de szerintem a legjobb és legkoheresebb módja ennek az lehet, amit eddig is tettünk, hogy éves jelentéseket írunk a tagállamokról, amelyekben minden részletre kitérünk. Ezeket a jelentéseket nyilvánossá tettük, mindig is azok voltak, évente megjelentetjük őket. Tisztelt előadó! Szeretnék utolsó kitételére reagálni, ahol a 43-as cikkben a pozitív DAS elérésének módszerét javasolja nekünk. Az intézmények közötti konherencia javítását kéri. Németország már jelezte, hogy a DAS eljárás, ideértve a 248-as cikk alkalmazását is, jelenleg nem jó, és a Tolerable Risk Error megközelítést javasolna Németország is sokakkal együtt, és egy konferencia, egy állandó konferencia összehívását abból a célból, hogy a tanácsparlament folyamatosan benne legyen a folyamatban. Köszönöm, hogy válaszolhattam, illetve feltehettem kérdéseket. Most a hivatalos rész után engedjék meg, hogy néhány személyes szót is hozzáfűzzek. Ugye a tanács elnöke sokszor hangsúlyozta, hogy ő nem felelős a tagállamokért egyenként, és nincs mandátuma a tagállamok nevében nyilatkozni. Na most a DASZ-szal kapcsolatban szerintem a jelenlegi rendszert föl kell számolni És nyilvánvaló, hogy ö, a pozitív dust el kell érni. Szerintem ennek három módja van. Szerintem egy kicsit ennek az is része lehet, hogy demisztifikáljuk az itteni megfogalmazást, mert ö, itt az szerepel, hogy a számvevőszék valamennyi tranzakció vizsgálatakor meg kell, hogy vizsgálja a tranzakciók legalitását és szabályszerűségét. Ezért minden, ami beleütközik ezekbe a szabályokba, arról a közvélemény azt gondolja, hogy az ablakon kidobott pénz. Itt nem erről van szó. A szabályok be nem tartása nem mindig jár pénzügyi következménnyel, és gyakran a mentesítési jelentés pedig új sodrottan van megfogalmazva, amely mégis ezt a hatást kelti. Tehát demisztifikálnunk kellene ezt a megfogalmazást. Nyilván a szerződésekben is így szerepel, tehát ezt nem változtathatjuk meg, ez nem arról van szó, hogy a szerződéseket akarnám megváltoztatni, csak az interpretációt. A második módszer az lenne, hogy a tolerable risk módszert egyre inkább az előtérbe helyezzük. A számvevőszék maga is nagyon sokat tett azért, hogy végre ezen a területen tovább léphessünk. Ugye a piros, sárga, zöld közlekedési lámpa koncepció felvázolásával. És a harmadik ilyen jobbítási lehetőség pedig az lenne szerintem, hogy a kohéziós alapokhoz sok, radikálisan másképp állunk hozzá, mint eddig. Nekem sincs mondjuk erre mandátum, ezt uh, személyes véleményemként mondom, de a kohéziós alapokat két részre uh, kéne osztani. Az egyik foglalkozzon a a kohézióval szigorú értelemben, az Eurostat régiókkal, és ez egy tagállami felelősségű végrehajtás lenne, minden szabály az őszintjükön működne. Persze lenne ellenőrzés. A második része a kohéziós alapoknak pedig az lehetne, hogy ahol központosítjuk a project managementet, ott belegondolunk abba, hogy melyek azok az infrastruktúrális energiaprojektek, amelyek közös európai érdeket szolgálnak, és ezeket, mondom, közösen menedzseljünk, menedzseljük, ennek az ellenőrzése is központi lenne, és ez egyszerűbb, nyilvánvalóbb, hatékonyabb eljárás lenne. Amikor legutóbb beszéltünk a Tolerable Risk témáról az önök szakbizottságában, akkor is felmerült már ez, hogy ennek milyen vonatkozásai vannak az ellenőrzés tekintetében. Nos, kérem szépen központi szintre kell vonni, és akkor sokkal egyszerűbb, egyszerűbb lesz. Köszönöm, hogy elmondhattam ezeket, mondom, személyes megjegyzéseimet is, egy kicsit improvizálva. Köszönjük szépen, elnök úr! A számvevőszék részéről van-e ezzel illetve a jelentéstevő expozéjával kapcsolatban bárkinek megjegyzése. Bonics úr? Köszönöm szépen. Ez a tervezet nagyon részletekbe menő és konstruktívnak mondható, elemeket is tartalmaz, amelyeket megéri mérlegelni. Volt már alkalmunk arra, hogy kiemeljünk egy pár pontot, és úgy gondolom, hogy lesz lehetőség még a módosításokra. Nyilván segítségül szolgálna, hogyha beszélhetnénk az egyesekről, és annak a módszertanáról, hogy hogyan kerülnek ezek végrehajtásra. Számos alkalommal megvizsgáltuk már ezeket a kérdéseket, és úgy gondolom, hogy az lenne a helyes, hogyha nem arra koncentrálnánk, hogy az üzenetet hogyan adjuk át, hanem hogy hogyan tudnánk a végeredményt javítani. Amikor a miniszter úr itt volt, igyekeztem már elmagyarázni, hogy a mostani eredmény magáért beszél. És ez egy erő, erős eredmény. Amikor azt mondom, hogy a számvevőszék szerint, hogy az alacsonyabb szintű hiba arány gyakorlatilag minimális, az 95%-ban statisztikai értelemben biztosra vehető, tehát ez egy statisztikai fogalom tulajdonképpen. Ez azt jelenti, hogy akkor a 11% fölött járunk valószínűleg és hát ezen el kell gondolkodni. Az előző évekkel kapcsolatban is ismerjük a hibaarányokat, és mindez azt mondatja velem, hogy nem annyira arra kellene koncentrálnunk, hogy az üzenetet, az üzenet küldője hogyan közvetíti, hanem azon kellene elgondolkodnunk, hogy mit, mi is a feladatunk. Kallász biztos úr nagyon érdekes dolgokat mondott, hiszen az teljesen világos, hogy a helyzeten javítani kell. Ahhoz viszont, hogy ezt elérjük, újra kell gondolnunk a strukturális alapokat többek között, de más területeket is említhetnék. Különös tekintettel arra, hogy hogyan lehetne ezeket jobban menedzselni. Hiszen így akkor az eredmény az alapok végrehajtása tekintetében, és ez az ugye, ami a tanácsnak és a parlamentnek célja volt, jobban működne. Jelenleg viszont ez nem kielégítő, ez a működés. Tehát mi is elmondtuk nagyon sokszor, hogy egyszerűsíteni kellene a szabályokat, ahogy ezt most a számvőszék is megállapította, arra kellene fókuszálnunk, hogy a programokat, amelyeket egyszer elindítottak, úgy indítsuk el, hogy tudjuk jól, hogy a végrehajtásnak mennyi lesz a költsége, illetve az ellenőrzésnek mennyi lesz a költsége. És ezek a költségek legyenek észszerűek. És amennyiben úgy látjuk, hogy itt nincs meg az arányosság, akkor a fenntartás kérdésén is gondolkodjunk el. Tehát, hogyha ez az üzenet a jövőre tekintettel, akkor azt gondolom, hogy így kéne eljárnunk. Ami a mentesítésre vonatkozó állásfoglalást illeti, nyomon fogjuk követni az eszmecserét, számos javaslatunk van, és bízunk abban, hogy ezeket integrálni fogják a szövegbe. Elnök, köszönöm szépen. Jürgenzen kolléga kér szót. Köszönöm szépen. Természetesen Odi úrnak, jelentéstevő úrnak szeretnék köszönetet mondani a kiváló munkájáért. Tavaly én voltam az ellenzék, úgyhogy tudom, hogy mekkora munka ez. Tavaly én voltam egészen pontosan az, akinek ugyanez volt a feladat, hogy tudom, mekkora munka volt ez és hát a szakbizottság többi tagja is jól értesült arról, hogy 14. alkalommal nem pozitív a DASZ, hiszen fenntartásokkal került megfogalmazásra. Úgy gondolom, hogy számos oka van annak, hogy az idén sor került erre, de komplikáltabb a helyzet. Az elmúlt évek során, és különösen az elmúlt évben, ebben a szakbizottságban sikerült a bizottságot, az Európai Bizottságát nyomás alá helyeznünk, és hát a bizottság maga is új kezdeményezéseket karolt fel, de ez már egy olyan időpontban történt, amikor az eredményeket még nem láttuk előre, hiszen nem ismerhettük az idei számövőszéki jelentés tartalmát. Éppen ezért aggodalomra okot adó jelentést olvashatunk a szemvevőszék tollából, de hát abban bízhatunk, hogy a jövő évre vonatkozóan már nem lesz ilyen negatív kicsengésű a jelentés, hiszen tanultunk az előző évek tapasztalataiból. Ugyanakkor ebben a szakbizottságban ugye egyes évekre vonatkozóan adjuk meg a mentesítést. Ebből adódóan szisztematikusan kell eljárnunk, és felelősség teljesen. És komolyan kell vennünk a munkánkat, mert évről évre haladva az előző évek hibáit kell orvosolnunk. A frakcióm részéről lesznek majd módosítók, amiket benyújtunk. Meglátjuk majd, hogy kapcsolatot lehet -e teremteni az előző évek vonatkozó jelentésekkel. Lehet, hogy egy kicsit eltér a véleményünk a raportőrétől, különös tekintettel itt a kutatásokra. Azt gondolom, hogy pozitív nyilatkozatokra volna szükség olyan nagy munkák kapcsán, amelyek a miniszter úr területébe tartoznak, Kalucsek úr területére, hmm, hiszen nyomon követtük ezeket a területeket, és a bizottság azt hiszem, hogy az elvártnál akár tovább is lépett, és megérdemli ezért az odafigyelés és az elismerést. Úgyhogy összefoglalva azt mondom, hogy azért nem szerepelt rosszul. Ami az egyszerűsítés kérdését illeti. A következtetések amelyek szerepelnek itt a jelentésben, üdvözlendőek, ezeket természetesen támogatjuk, és valószínűleg igaz az a megállapítás, hogy szélesebb körű jelentésekre lenne szükség. Ez igaz, de ehhez több információra is szükség lenne. Sajnos az igaz, hogy nem mindig állnak rendelkezésre az adatok, ezek nem mindig összehasonlíthatóak, és Kalasz úrnak is igaza van, hogy azért ezek begyűjthetőek, hát a bizottsággal tárgyalni kell erről, és az egyes frakcióknak is eszmét kell cserélni arról, hogy hogyan lehetne a jövőre nézve egy jobban működő rendszert felállítani. Ez nyilván a mi munkánkat is megkönnyítené, és az európai polgárok is könnyebben hozzájuthatnának az információkhoz. Egy dolog, amit még szeretnék elmondani, az az átláthatósággal összefüggő gondolat. Azt hiszem, hogy erre még nagyobb munkát kellene fektetnünk, hiszen a transzparencia, az átláthatóság ugye az egyik dolog, amit zászlónkra írtunk. Mulder úr jelentésében is szerepelt már ez, az elszámoltathatóság, az átláthatóság. Egyetértek azzal, amit mond, hiszen az egyik bekezdésben erre kitér a jelentéstevő, Szükség van természetesen a végső kedvezményezettek listájára, és ami a, az információkat illeti, ami jelenleg rendelkezésre áll, az nem elegendő. Ezek nagyon sok esetben, mint ahogy mondtam, nem összehasonlítható adatok, információk, viszont garantálnunk kellene azt, hogy hogy naprakész információkat dolgozhatunk, és hát a bizottságnak garantálnia kellene, hogy ezek az információk, amelyeket megkapunk, valóban azok, amelyeket kértünk. Hiszen mi tőlünk is számon kérik a polgárok. Az átláthatóság fontos téma az utolsó években. Azt hiszem, hogy itt javulás mutatható, viszont vannak még területek, ahol van házi feladat. Ami a külső fellépéseket illeti, ami a külső kapcsolatokra szánt összegeket illeti, egyetértek a jelentős tevő megállapításaival, hiszen nagyon fontos emlékezni arra, hogy az ellenőr számára az első legfontosabb lépés az, hogy hozzájusson az adatokhoz, és ezeket ellenőrizni tudja. Nyilván megvolt az együttműködés itt az ellenőrzés során, és így sikerült aztán egy észszerű jelentést összeállítanunk, és a mentesítésre vonatkozó ö, javaslatot is támogatjuk. Viszont szeretnék két dolgot kiemelni, amit még figyelembe kellene venni, és erre vonatkozóan lesz módosító javaslatunk. A jelentés a legfontosabb végkövetkeztetésekkel kezd. Ezzel kezdődik. És hát gondoljunk abba, hogy ugye mindig üzenetet közvetítünk a választóink felé. Nem hinném, hogy ezzel a dokumentummal túlságosan sokat tudnak kezdeni, főleg, hogyha a legfontosabb következtetésekkel kezdünk. Nem fogják egyszerűen megérteni. Tehát itt azért van még javítani való. Köszönöm. Gressles, jön szó. Köszönöm. És köszönöm az előadónak a szöveget, mert ebben végre érdemi tartalmak találhatók. Egy kicsit ö, aggodalommal tölt el a biztos úr megjegyzése, mert nem tudom, hogy jól értette, megértette ezt a barátságos megszólítást. Tavaly volt egy bizonyos eljárás, és idén is volt néhány ö, informális követelésünk, amelyre szerettünk volna választ kapni. Szerettük volna hallani például hogy eh, mi az, amit ön nem tart idevalónak. Ön, ön eh, azt, egy kicsit hivatalosan válaszolt arra, amit mi csak informálisan javasoltunk, például Románia és, Románia és Bulgária kapcsán, hogy itt verifikációs mechanizmusokat kellene kialakítani, illetve a meglévőket megreformálni. Nem is erről a két országról van itt csupán szó, bár nyilván róluk is, hanem arról a kérdésről, hogy jövő, a jövő bővítéseit hogy tudjuk majd menedzselni, és hogy az rájuk vonatkozó értékelések hogy készüljenek. Ez itt a fő bajunk, tehát még ha ezek az országok nem is kell, hogy visszafizessék most ezeket a pénzeket teljes összegben, tanulnunk kell valamit a leckéből. Ez az ottani emberek érdeke is. Tehát valahogy furcsának tartottam a válaszának a módusát, és szerettem volna megérteni, hogy hogy érti azt, hogy bonjunk le a naming and shaming elvéről, és ne kritizáljuk a tagállamokat, hanem hagyjuk a, ezeket a 3000 oldalas éves jelentéseket annyiban, és akkor a bizottság elvégezte a dolgát. Én el szoktam olvasni egyébként, és nekünk csak az elfogadás lenne a dolgunk? Szerintem az éves jelentés, kezdjük ott, hogy nem is bizottság által írott szöveg, és szer- jó lenne, hogyha hozzá csatlakozna egy bizottsági szöveg is, ugyanis ezek összefoglalók különböző ö, jelentő intézmények szövegéből egy ollózás, de nem a saját művük. És nagyon kevés szó van benne a tanulságokról, arról, hogy amit megállapítanak, az hogyan változtatható meg. Nyilván szükség van egy ilyen összefoglaló jelentésre, de még nagyobb szükség lenne egy olyan kivonatra, amely a bizottság szempontjából és a jövőre vonatkozóan hozzáfűz az éves jelentéshez egyfajta ö, ambíciót. Felírtam, amit mondott. Azt mondja Kallasz úr, hogy, hogy egyes pontokban túl szigorúan fogalmazunk. Például az épületpolitika tekintetében. Talán nem hiszi el, de ezek a pontok nem tőlem származnak. Ezeket pont nem én írtam. Ezzel együtt egyetértek a komoly kritikával, és fontosnak tartom azt, hogy a jelentésben szereplő követelésekre egyenként a bizottság választ adjon. Mert én, még ha nem is én írtam ezeket a részeket, nem állhatok vissza úgy a frakcióm elé, hogy nem közlök velük válaszokat, és vegyez komolyan azokra a kérdésekre, amelyeket eljutottak hozzám, és én beleírtam a jelentésbe. Frau Lukcseva, szia, Lukcseva, aztán tessék. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами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 Es dröhnt ganz laut. Irgendwer hat was gegen die Entlastung der Kommission hier im Hause. Valahol zavar van a rendszerben ismét. Működik már? Az angol csatornán csak zúgás hallatszott. Folytathatom? Folytassa. Благодаря, господин председател. Még mindig fennáll a technikai probléma. Stop!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 Próbálom. Na, господин председател, тъй като... Még mindig nem működik a rendszer sajnos. Yeah? Okay, it's in the cabin maybe. Ich glaube... I try to speak in English, okay? Akkor angolul beszélek, jó? Since Samar, uh, wenn wir einverstanden sind, probier, die Frau Kollegin wird das auf Englisch machen. Jó, mondja az elnök, akkor hogyha mindenki egyetért, akkor angolul folytatja a kollégina. Dankbar für dieses Entgegenkommen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 Bulgáriával és Romániával foglalkozik. Éppen ezért néhány szóval kell ezt illetnem. Még a jelentés előtt nagyon sokszor beszéltünk a végrehajtási gondokról az európai alapokkal kapcsolatban, Romániában, illetve Bulgáriában. Véleményem szerint az ezen a területen megszületett nyilatkozatok, publikációk nak az a hatása, hogy Bulgária és Románia megpecsételtetett, mintha az Európai Unió nem korrekt tagjai lennének. Jobb lenne, hogyha az Európai Bizottság és a tagállamok, tehát Románia és Bulgária közötti kommunikációt javítanánk, de nem csak erről a két tagállamról van szó, hiszen bármelyik tagállammal megeshet ez, nem csak az új tagállamokkal. Éppen ezért nagyon fontos az véleményem szerint, hogy a bizottság konkrét intézkedéseket készítsen el, annak érdekében, hogy valóban megtörténjen a kommunikációs javulás. Épp azt gondolom, hogy jobban kéne részletezni a jelentést azzal kapcsolatban, hogy mi is történt pontosan Romániában és Bulgáriában. ha így folytatódnak a dolgok, akkor továbbra is ugyanilyen megpecsételt fekete bárány szerepe lesz Bulgáriának és Romániának. Tehát konkrét a bejárás lenne, lenne szükség. Azért mondhatom ezt el, mert mindannyian tudják, hogy idén Bulgária figyelembe vette és meghozta az összes olyan intézkedést, amelyek azt a célt szolgálják, hogy javítsák a helyzetet Bulgáriában. Az Odi jelentés egyébként kiváló, gratulálok Odi úrnak. Most először látok olyan ajánlásokat a bizottságnak, amelyek arról szólnak, hogyan lehet ezen két országgal a kapcsolatot javítani. Illetve hogy hogyan lehet az eredmények, a végrehajtás mechanizmusát, az ellenőrzés mechanizmusát javítani. Mind a két fél felelős ezért. Hogyha a tagállam is felelős ezért, azért, hogy megfelelően felhasználja az Európai Uniós forrásokat, de természetesen az Európai Bizottságnak is megvan a felelőssége. Az eljárásokat egyébként jóvá hagyták az előcsatlakozási periódusban. Az Európai Bizottság delegációja ellátogatott Bulgáriába, illetve egy képviseletet is létrehoztak ott. Nagyon fontos, hogy kimondjuk azt, hogy az új mechanizmus, stratégiai mechanizmus azon országok számára, amelyek a csatlakozásra készülnek elő. Tehát a bizottságnak kell ezt a új mechanizmust, új stratégiát kidolgoznia, hiszen rendkívül fontos az, hogy mindenki fel tudjon készülni, és mindenki ki tudja dolgozni a saját mechanizmusait arra, hogy reagálni tudjanak, illetve, hogy a, az európai forrásokat a gyakorlatban is hasznosítani, alkalmazni tudja. Elnök? Herr Kollege Mulder, Mulder úr, önél szó. Köszönöm, azt hittem, hogy fe... tudtam, hogy feliratkoztam a listára, de máskor azért megköszönöm, hogy megkaptam a szót. A frakcióban erről még beszélnem kell, de nem lehetek olyan jó indulatú a bizottság, illetve jó bizalmat adó bizottság felé, mint a, mint a többi kollégám. Én azt szeretném kérni, hogy halasszuk el a mentesítést. Miért? Szerintem nem túl nagy a, javul, a javulás, rendkívül lassan történik ez meg. Ha megnézzük, hogy milyen javulás történt, és hogy ezt extrapoláljuk a következendő évekre, akkor azt láthatjuk, hogy körülbelül 25 év múlva lesz majd pozitív a DASZ. Ez nem túlságosan bátorító kilátás. Második dolog, az intézményközi megállapodás egyik fontos része, hogy létrejönnek ezek az összefoglalók, és ha megnézzük az, a parlament ezzel kapcsolatos há, elmúlt három évben született nyilatkozatait, akkor azt kértük, hogy ezek szülessenek meg. A bizottság, ezzel egy, a bizottság nem értette ezzel egyet, aztán később mégis igen mondták, tehát nem nagyon világos, hogy most hol járunk hogyha jelentéstevő a 20-as cikkben ki is mondja azt, hogy a Jörgensen 2008-as állásfoglalás nem hajtotta végre a bizottság, és ezért fenntartásokkal él. A bizottság ugyanakkor ezt nem tette meg gyakorlatilag nem veszik tisztelet, nem tartják tiszteletben azt, amit a parlament kimondott. Úgyhogy ezen gondolkozunk most a frakcióban, hogy azt kérjük, hogy halasszák el ezt a mintesítést. A bizottság nem veszik komolyan a parlamentet, bizonyos dolgokat megígér, és aztán ezeket a dolgokat nem hajtja végre. Köszönöm szépen. Azt hiszem, a bizottságnak ezt tudomásul kell lennie. Még megadom majd a lehetőséget kell úrnak, hogy reagáljon. Do Botopulusz úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Két megjegyzésem lenne. Ezek technikai jellegűek, de ezzel együtt úgy érzem, hogy el kell, hogy mondjam a véleményemet róluk, és a biztos úr megnyilvánulására reagálnék. Úgy gondolom, hogy túlzás lenne, hogyha nem reagálnánk érdemben a bizottság válaszaira, hiszen azért emögött komoly munka van. Nos tehát, eh, amint önök is tudják, hozzám hasonlóan, a parlamenti választások új fénybe helyezik ezt a kérdést, és nem mindegy ö, eh, ilyen szempontból sem, hogy megadjuk a mentesítést. Mulder úr megjegyzését én spontán megjegyzésnek tekintem. Nekem inkább technikai jellegű megjegyzésem van. Itt a felelős Jörgensen úr ezeket tabban, jobban tudja, és, és ő javasolta ezeket, hogy legyenek benne a szövegben. Az első megjegyzésem az Olaffal kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy az Olafról beszélni kell, mert az Olaf a transzparencia arzenálhoz tartozik, ha fogalmazhatok így. Nincs előttem a francia szöveg, a görög és angol szövegek alapján mondom, amit mondok, és nem tudom, hogy végül is most az Olaf itt kritikát kap, ez így olvasandó, vagy inkább úgy olvasandó, hogy az Olafnak nem volt elég pénze, és ezért azt javasolják, hogy legyen több pénze, hogy hatékonyabb lehessen. Gressle asszony jelentésében fontos hangsúlyt kap az alaf, és azért nem mindegy, hogy mit mondunk róla. Ami a 60-nal kezdődő pontokra mondott biztos úr, itt is van szó, ugyanis a 2000-től 2006-ig terjedő időszakra vonatkozóak ezek a részek, és nem a 2007-es mentesítésre. Tehát itt egy általános hosszabb időszakra vonatkozó elemzés eredménye olvasható itt a kohéziós alapok működéséről. Gressle asszony a 67-es pont van fogalmaz úgy, ahogy, és én nem vagyok annyira harcos, mint ő, illetve a saját hazámat sem akarom itt védelmezni, de a 67-es pontban az egyértelműség kedvéért szögezzük le, hogy 6 éves időszakról van szó, és nem 2007-ről. És az biztos, hogy a 6 éves időszak elején még sokkal nagyobbak voltak a problémák, mint a végén. Közben történtek lépések, és éppen ezért el tudom fogadni azt, hogy a naming and shaming ilyen kontextusban talán tényleg túl erős. Van-e a bizottság részéről erre még reakció, vagy akkor Odi úr készült? Öni a szó, úr. Merci. Euh, Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm a kollégáknak az észrevételeket, a megjegyzéseket, amelyeket oly kedvesen tettek. Tudomásul vettem ezeket, illetve hát tudomásul vettem azt is, hogy hogyan érez a bizottság alelnöke. Jörgensen úrnak bizonyos észrevételi javaslatai voltak bizonyos bekezdésekkel kapcsolatban. Valóban egyetértek, tényleg, a, na, tényleg nagyon fontos az átláthatóság, meg is teszem a szükséges változtatásokat az érintett bekezdésekben. Lucseva asszonynak, Greszlany asszonynak megköszönöm a meglátásaikat. Mulder úrnak válaszul elmondanám, hogy szívesen együttműködök vele bizonyos kérdésekben a jelentéssel kapcsolatban. Mindannyian aggódunk, azon közösek az aggodalmaink, a pozitív DASZ helyzetek kérdéses, hogyha elhalasztjuk azonban a mentesítést, az azt jelenti, hogy nem szavazunk róla. Hiszen túlságosan sok időt vesz igénybe ez a folyamat, aztán majd októberben fogunk ismét foglalkozni ezzel a kérdéssel, és akkor már lehet, hogy tényleg nemleges szavazat születik. születik. Azt hiszem, az elhalasztás nem oldana meg semmilyen problémát, éppen ellenkezőleg. Kérdezem ezért a bizottságot, hogy hogyan lehet pozitív mentesítést elérni tudván, hogy a szerződést, a szerződésben mi foglaltatik, illetve hát tudván, hogy a számbevőszék és a, a bizottság végül mit alkot majd a szignifikáns hibahatárral kapcsolatban. Tehát jó lenne, hogyha olyan javaslattal élne a bizottságet a számbevőszék, hogy meg tudjuk adni a pozitív mentesítést. 20-as bekezdés, erre utalt Mulder úr, most erről beszélnék. Ez lenne a magyarázat a mentesítés elhalasztására. Tudjuk, hogy egy ilyen döntésnek milyen politikai következményei lennének. Nem biztos, hogy ez most tanácsos lenne. Otopulos úr, az olaf kapcsolatban tett megjegyzéseket. Azzal kapcsolatban tényleg egyetértünk, hogy az Olafnak komolyabb forrásokra lenne szüksége, nem olyan jó a megszövegezés, itt ezt majd megpróbálom javítani. Aztán az újjal mutogatás a kohéziós bekezdésben, a tagállamok kipécézése, lehet, hogy kompromisszumos módosításokkal ezt lehet még javítani. Hogyha az árnyék jelentéstevők ki szeretnék venni ezen konkrét példákat, akkor lehet erről beszélni, talán meg is egyezhetünk. Végezetül szeretném azt elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy, ilyen, hogy erre a konstruktív vitára, megbeszélésre sor került. Tudom, hogy sokakat aggaszt a helyzet, és Föl kell készülnünk a plenárisan lefolytatott vitára, ennek érdekében pedig javítanunk kell ezen a rendkívül sajnálatos helyzeten. Már 9 hónapja foglalkozunk ezzel, és már 14 év a negatív a helyzet, és 14 egymás utáni évben szavazott erről a parlament. Biztos úr, olyan vitára van szükség a plenárison, ami azt az üzenetet hordozza, hogy egyszer majd elérünk a pozitív mentesítéshez. Most egy anekdota. A titkárság egyik tagja azt említette, hogy hát végül is a parlament csak ugat, de nem harap. Hát, egyszer majd lehet, hogy tényleg harapni fog a parlament, és az mindenkinek rossznak lesz. Tehát kérem azt a bizottságtól, hogy biztosítson minket arról, hogy amikor elmegyünk a, amikor elmegyünk a választópolgárokhoz, akkor mondhassuk el azt, hogy elvégeztük a munkákat, tudjuk, hogy mi történik az adófizetők pénzével, és a bizottság betartja majd a szavát, az ígéreteit, és ez alapján előbb-utóbb pozitív mentesítést is adhatunk. Köszönöm, és gratulálok. Nem vagyunk persze még kész. talán túl gyors volt még ez a gratuláció, de az biztos, hogy már eddig is nagyon sokat dolgozott a szöveggel, és már ezért is megérdemli a gratulációt, Odi úr. Ezen napirendi pont lezárás előtt mondom, hogy a módosító javaslatok benyújtási határidő február 19-e, csütörtök 12 óra, hogy mindenki tudja, hogy mihez kell tartania magát, és itt két további időpont is felmerül, ezek még tervezettek. Március 16-án valószínűleg itt leszünk, ebben a teremben, és itt szavazunk esetleg 19-én is folytatnunk kell a szavazást. A plenárison április 21-22-én mindenképpen ott kell lennie már a szövegnek majd Strasbourgban. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot, és rátérünk a következőre, a következőkre, a 6-tól 12-ig terjedő napirendi pontokra, az egyes intézmények mentesítésére. Zendegárd úr ennek a felülőse parancsolja. Tak, herr formand. Øh, min opgave er jo at gennemgå øh, elnök úr. Feladatom az, hogy az egyéb intézmények esetében megvizsgáljam a mentesítést. Van itt egy kis gond azonban. Úgy döntöttünk, hogy prioritásként a tanács mentesítését vizsgáljuk meg először. Miért döntöttünk vajon így? A szakbizottságban többször is évről évre elmondtuk azt, hogy nem vagyunk megelégedve azzal, hogy a tanács teljes érdektelenséggel nyugtázza a parlament mentesítési eljárása. Gyakorlatilag az lenne a fontos, hogy felelősség teljesen költjük el, költsük el a pénzt. A, a tanács képviselője itt volt, ugye az, elő, az előbb itt voltak, míg, míg, míg a tanácsi kérdéseket beszéltük meg, most meg felálltak és elmentek. Hát ilyen a párbeszéd? Ez is azt mutatja, hogy itt aztán nincs párbeszéd. Nincs párbeszéd több intézménye. Arról vitatkozhatunk, hogy vajon megfelelő válaszokat kaptunk-e, kielégítő válaszokat, vagy megfelelő dolgokra utaltak-e, de hát a tanácsról nem mondhatjuk el, hogy részt vesz ebben a vitában, hiszen itt sincs. Gyakorlatilag egyéniben indul a tanács, ahogy ezt sportnyelven szokták mondani. Akkor hogy lehet itt egyáltalán vitát folytatni, vagy párbeszédet? Szeretném megköszönni a titkárság tagjainak, illetve az árnyékjelentéstevőknek a munkát. Nagyon hatékony volt az együttműködés. Kis, rövid áttekintést adnék. Első ránézés elég kritikusnak tűnik ez a jelentés. Látható, hogy elképzelhető az, hogy a tanács mentesítését nem tudjuk megadni. Tehát elég kritikusan fogalmaztam. El kell mondjam azt, hogy ez a jelentés gyakorlatilag folytatása a szakbizottságunk elmúlt évekbeli álláspontjának. Most visszatérnék 2002-re. Akkoriban a parlament a mi szakbizottságunk javaslatára megadta a 2000-es mentesítést. In the past, scrutinized the implementation of their respective sections of the budget. The parliament considers that a parlament úgy véli, hogy egyre inkább műveleti típusúak a kifizetések a külpolitikában, a védelemben, illetve az igazságügyi kérdésekben. Ezért az egyezmény hatáját világosabban kell megfogalmazni annak érdekében, hogy ezen új politikai területeken a fellépések természetét pontosítsuk. ...2007-ben a parlament gyakorlatilag ugyanúgy foglalt állást a szakbizottságunk tanácsára, amikor a 2005-ös tanácsi mentesítésről van szó. A közös külös biztonsági politikában az átláthatóságot csak úgy lehet megfogalm elérni, hogyha az közi egyezmény 42. pontját végrehajtjuk, illetve úgy, hogy a tanácsi költségvetésben semmilyen KKVP fellépésről nincs szó illetve azonnal tájékoztatni kell arról a másik felet, hogyha az intézményközi megállapodást nem tartják be. Eddig az idézet. Tavaly, amikor a 2006-as tanácsi mentesítésről volt szó, azt mondtuk, hogy a tanácsnak éves beszámolót kell, tevékenységi beszámolót kell adni a parlamentnek. Ezt a lépést felül kell vizsgálni, hiszen a tanács csak úgy lehet az adófizetők és a nagyközönség szempontjából szava hihető, hogyha megteszi, és ezt továbbítja ezt a beszámolót a parlament felé. Ez is egészen világos. Ugyanaz a politika valósul meg az elmú, valósult meg az elmúlt hét év során. Szakbizottságunk és a parlament mindig is elmondta, hogy mi az európai adófizetőket és állampolgárokat képviseljük, és így tök teljesíteni kell kötelezettségünket, ez pedig az, hogy megnézzük, hogy a vonatkozó egyezmények, illetve iránymutatások alapján költötték el az adófizetők pénzét. Ez vonatkozik a parlamentre is, és a tanácsra is. Sajnálatos módon. Azonban el kell mondanunk azt, hogy a tanács is csak saját álláspontját hangoztatta ezen időszak alatt, nem igazán hajlandóak velünk szóba állni. Azt szeretnék, hogy hagyjuk jóvá a költségvetésüket, a költségvetés végrehajtását, illetve fogadjuk el azt, hogy ilyen vagy olyan hiba határ meg, ö, létrejött. Bár azt a lehetőséget nem, a, ö, nem adják meg nekünk, hogy megnézzük a pontos a pontos adatokat. Nézzük meg például az utazásra vonatkozó költséget, ez a 2.2.0 pont. Aztán ott van a fordítás. A fordításra vonatkozó költségek. Legalább a költségek 66%-a nem vonatkozik igazán semmilyen konkrét, té, semmilyen konkrét tevékenységre. Itt 2007-ben ez 12 milliót jelent, ezeket, ezeket a költségeket a tolmácsolás rubrikából az utazás rubrikába csoportosították el. De miért? Ezt föl nem foghatom. Egy ilyen hatalmas összeget miért nem lehet normális módon feltüntetni, nyomot, nyomon követni? Lehet, hogy ennek van egy magyarázata, de miért nem adják meg nekünk ezt a magyarázatot? Miért nem hajlandó erről beszélni a tanács? Ismételten nem hajlandó a tanács ide látogatni, nem fogadja el a, meg, nem fogadja el a meghívásunkat, nem hajlandó szembesülni velem és az árnyék jelentőstevőkkel. A tanács nem hajlandó azt elmondani, hogy hogy a hajtják végre a költségvetést, nem számol be a parlamentnek, és én, mint jelentős tevő, úgy vélem, hogy ez elfogadhatatlan. Egyetértek elnök úrral, hiszen elnök úr elmondotta, hogy az auditálás alapvető fontosságú annak érdekében, hogy, megtar- hogy szavahihetőségét megtartsák az európai intézmények. hogyha valóban kiadásokról beszélünk, akkor az európai adófizetőknek joga van tudni azt, hogy mi lesz a sorsa a, az Európai Uniós pénzeknek. Néhány hónap múlva sor kerül az Európai Uniós választásokra. Nem igazán mondhatjuk el azt, hogy megtettük a feladatunkat, megtettük a kötelességünket, hogyha olyan, ö, olyan, ö, olyan mentesítést adunk, amit nem támasztottak alá, aminek nem láttuk a, a mérlegét. Én nagyon szívesen adok a tanácsnak mentesítést, de előbb kérem, hogy tájékoztassanak. Mondják el, hogy mi történt, hogyan gazdálkodtak. Próbáljuk meg még egyszer. Kérem szépen, a kedvemért, próbáljuk meg még egyszer, Kérjük, tegyük fel a kérdéseket a tanácsnak, és kérjük, hogy válaszoljanak. Nem tudom, hogy ennek mi lesz az eredménye, de próbáljuk meg még egyszer. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy választ kapjunk. Meg kell nézni, hogy erre ugye mit lép a tanács, válaszolnak-a vagy nem, és az alapján dönthetünk arról, hogy mi hogyan fogunk lépni. Köszönöm. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek. A tanácsnak adjuk meg először a szót, aztán nyilván a többieknek is, hiszen ugye nem csak a tanácsa kapcsolatban lesznek itt felszólalók, de nem tudom, hogy valóban a tanács részéről kíván-e valaki felszólalni, illetve a tanácsa kapcsolatban itt a képviselőtársaknak lesz-e megjegyzése. Úgyhogy lassan fogunk haladni. Jelentéstevő úr, öné az első szó. Az volt a benyomásom, hogy úgy akar eljárni, hogy először a tanács kap aztán pedig a többiek, nem? De, így lesz. Wortmeldung von Seiten des Rates. Hát akkor a tanács részéről senki nem kíván felszólalni? Nem, hát ezt már megszoktuk, mondja a tanács. De ez megint csak hát megerősíti mindazt, amit elmondott a jelentéstevő, mi nem tudjuk vék alá rejteni és eldugni a pénzeszközöket, úgy látszik, hogy a tanácsnak ez megy, viszont majd minket kérnek számon az adófizetők. Jó, hát rendben. Botopolos úr kap elsőként szót, majd pedig Javier Pomez, Botopolos úr. Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevő vagyok a szocialisták részéről, ebben a nagyon fontos témában. És azt kell mondanom a jelentéstevőnek, hogy a csoportom egyetért a legfontosabb megállapításokkal, és mindjárt elmondom a két okát annak, hogy miért gondoljuk azt, hogy dűlőre jutottunk. Hát a tanács nem képviselteti magát, és ez megint csak feljogosít bennünket arra, hiszen már évek óta mondjuk, ugye, hogy ezt a az intézményközi keretmegállapodást módosítani kellene. Megint csak jó megállapodás, hiszen nem lehet itt elbújni a hat hónapos mandátum mögé, és azt mondani, hogy ez majd a következő soros elnökségnek az asztala lesz. Itt lépni kellene. Tehát a két indok és a két indokolás, tehát amit még kiegészítésként benyújtanék a jelentéshez. Először is. Ez a híres nevezetes Gentleman's Agreement, amiről mindenki hallott, de senki nem látta közülünk, hát ez egy probléma, hiszen hogy a 70-es években járunk és visszatekintünk, hát akkor azért valljuk be, nem volt semmiféle közös külés biztonság, meg védelmi politika, úgyhogy emögé nem lehet bújni, hiszen egy 70-es évekből származó dokumentumról van szó. Azóta megváltoztak a politikai területet, területek itt az Unióban. Most a Lisszaboni szerződéssel, amely remélhetőleg belátható időn belül, előbb-utóbb eh, életbe lép, és amely majd megváltoztatja ezt az intézményi keretet, a külső fellépések és a közös külpolitika eh, vonatkozásában is. Nos, hát ha most nincsenek meg a válaszok e területekre vonatkozóan, akkor veszélyeztetjük azt, hogy abszolút nem fogjuk átlátni a helyzetet, amikor majd az új, közös, külső, külpolitikáért felelős képviselő megkezdi a munkáját. Tudnunk kell az, hogy ki miért lesz felelős, főleg, hogyha a biztonság és védelmi politikáról van szó. Tehát ezeket a dolgokat már most tisztán kell látni, és a jelentéstevő itt nagyon fontos dolgokat állapít meg a jelentésében, hiszen nem azt akarjuk, hogy itt részt vegyünk ezekben a politikákban, hanem azt akarjuk tudni, hogy miért van szükség magasabb tételekre, a kiadási tételekre. Mi tudjuk jól, hogy az intézmények hogyan, működni, hogyan működnek, de hát nyilván ennek vannak játékszobája, amelyeket tiszteletben kell tartani. Elnök Javier Pomez Ruiz kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azzal kezdeném, hogy Odi, Odi úr nyomán, hogy meg, megkérdezem, hogy hol van itt a tanács, két olyan kis tábla is van, amire a tanács, amin a tanács felirat olvasható. Nem tudom, hogy Odior jelentése, az oka ennek. Még jó, jó, hogy legalább két tanunk van. Jobb, mintha senki nem lenne itt, de a tanács egy rendkívül fontos intézmény, és a költségvetési ellenőrzés szempontjából nagyon fontos, hogy itt legyenek. Az én mobilom berezonál, vagy interferál? Nem, nem az enyém. Tehát nagyon fontos lenne, hogy itt legyen a tanács. Sim Kallas úr, akinek nyilván sok a dolga, itt volt az ODI jelentés tárgyalása során végig. Most pedig nincs itt senki. Elég furcsa ez. Remélem, hogy ez a, levélem, hogy ez a téma, mi véleményünk elérkezik előbb-utóbb a, a parlamenthez, a tanácshoz. Ugye itt a parlamentben egyre nehézkesebben vesszük azt, hogy a tanács a költségvetési hatósággal szemben, akik mi vagyunk, beszámolási kötelezettséggel viseltetik, és a tanács jelenléte, vagy csöndes ittléte, vagy hiánya beigazolja a jelentéstevőnk szavait, függetlenül attól, hogy hány munkaülésre kerül sor, az lenne a lényeg, hogy rendbe tegyük a mérlegeinket, a pénzgazdálkodásunkat, ezért lenne szükség a párbeszédre. Teljesen mindegy, hogy a többi ügynökség vagy bármilyen intézmény esetében megadjuk a mentesítést vagy sem, a legkisebb ügynökségtől kezdve mindenki számára nyitva vannak, a, nyitva vannak az irodáink, mindenki megkeres minket, kivéve a tanácsot, ez elfogadhatatlan. A 70-es évekbeli Gentleman's agreement kapcsolatban, hát itt valami egy kicsit furcsa számomra. Az európai az Európai Parlamentnek el kéne kérnie a Gentleman's Agreement szövegét, mert csak a tanács jegyzőkönyvében van meg. Szerintem, hogyha hogyha azt akarjuk, hogy érvényes legyen egy ilyen Gentleman's Agreement, akkor mind a két félnek megvan a szövege. De hogyha csak a ö, tanácsnak egy 70-es évi jegyzőkönyvében van ez meg, hát akkor honnan tudjuk, hogy mi van benne? Akkor gyakorlatilag nem is kell reagálnunk arra, ami benne van, mert nincs precedens. Kérdezném azt, hogy a parlament milyen jegyzőkönyvében van bármilyen nyoma ezen Gentleman's Agreementnek, vagy ez csak egy legenda? Mert ha nincsen ilyen ha nincsen ilyen jegyzőkönyv, ha nincsen semmilyen nyoma ennek a Gentleman's Agreementnek, akkor szerintem nem is kéne tiszteletben tartani. Na és utaljunk rá, hát ez valami 70-es évekbeli legenda. Úgyhogy én most kétségbe vonom azt, hogy egyáltalán létezik-e ilyen Gentleman's Agreement, legalábbis, hogy a parlament valaha részt vette ilyenben, aláírta ilyen ahogy szocialista kollégám ezt tette, egyébként én is támogatom a jelentéstevőt. Elfogadhatatlan az, hogy a tanács így jár el, Lisszabon után, tehát a Lisszaboni szerződés megszületik, akkor meg kell azt követelnünk a tanácstól, hogy legalább valami minimum érzékenységi szintet képviseljen és válaszoljon a parlamentnek, illetve az állampolgárok igényeinek számoljon be a pénzgazdálkodásról. Egyetértek azzal, hogy a mi nagyon jól megalapozott kérdésekre ismételten kérjük meg a tanács válaszát. Bármilyen tanács is a tanács, az nem elfogadható, hogy nem válaszolnak nekünk, még válaszra se méltatnak minket. Ez elfogadhatatlan. Ezért aztán személyesen és politikai szempontból is támogatom a jelentéstevőt, és azt kérem, hogy a tanács ne bújjon el holmi mesebeli gentleman's agreementek mögé, és válaszoljon azon kérdésekre, amelyeket a mi szakbizottságunk nevében a jelentéstevő tett fel. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ódi úr, ön kap Valóban nagyon-nagyon kellemetlen ez a helyzet. A folyosókon valami olyasmiről hallottam, hogy a Gentleman's Agreement esetében a költségvetésről van szó, a kiadási prognózisokról, az egyes intézmények vetületében, de nem a végrehajtásról. Mi viszont ugye a végrehajtásról folytatunk itt eszmecserét. Úgyhogy itt nem a költségvetés végrehajtásáról van szó, mint paradigmáról, pedig ez kell, hogy a polgárok előtt átláthatóvá váljék, és hát ezért nem is értem ezt az egészet. A plenárison nem a tanács felé kellene kérdéssel fordulnunk, valamiféle szimbolikus értékkel, hiszen nyilván a tanácsnak itt nyilatkoznia kellene. Úgyhogy értem a jelentéstevőt, amikor azt mondja, hogy a tanács és a parlament között volt egy megállapodás, akkor erre vonatkozóan foglaljunk állást. A jelentéstevő álláspontja, ha megnézzük a szöveget, akkor mindenféle pont-pont-pontos megjegyzés olvasható. Nem tudom, hogy itt most el fogjuk halasztani majd a a szavazást, és akkor kompromisszumokat fogunk kötni a módosítók kapcsán? Mi lesz itt az eljárás? Nem is értem pontosan. Kamri. Kamri úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát a tanács részéről ez a magatartás azért nem újdonság. És nem tudom, hogy nem lehet-e megoldás az, hogy ön, mint elnök, Bös úr, elmondja a tanácsnak, hogy ha csak el nem jönnek, és vitába szállnak velünk, akkor mi megtagadjuk a mentesítés megadását. Akkor nem vállalhatunk felelősséget, ha velünk nem tárgyalnak és nem válaszolnak a kérdéseinkre. úgy gondolom, hogy egy kockázatuk van, és ez pedig az, hogy tőlünk nem kapják meg a mentesítést. Úgy gondolom, hogy eljönnek, hogyha öntől mondjuk egy ilyen kvázi ultimátumot kapnának. Elnök, hát majd meglátjuk. Holnap a frakciók fognak erről tárgyalni, Kamri úr, és az eltökéltség, legalábbis ahogy én látom, széles körül ebben a szakbizottságban, hiszen nem léphetünk ugye az adófizetők elé, amikor a az új politikákra szánt több millió eurós tételekről el kell számolni. Hiszen ha nem tudjuk felelősen igazolni, hogy ezek hová kerültek ezek a pénzek, nem léphetünk a választóink elé. Minden intézkedés meg fogunk tenni annak érdekében, hogy itt hitelesek maradjunk. Jelentéstevő úr, öné a szó, mint végső hozzászóló, és Odi úrtól ugye jött egy konkrét kérdés a pont-pont-pontos megjegyzéseknél. Eh, Köszönöm. Nagyon szívesen válaszolok Odi úr kérdésére. Mi azt szeretnénk ezzel kapcsolatban, hogy két módosítást, tehát mi két módosítást szeretnénk beterjeszteni. Az egyik módosításban megadjuk a mentesítést, a másik módosításban pedig nem adjuk meg a mentesítést. Véleményem szerint, és úgy látom, hogy ezt a nézetemet támogatják is, tehát az, azt gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy most már tényleg válaszoljon nekünk a tanács, hogyha márciusban szeretnénk erről szavazni, akkor sokaknak talán az dönti majd el, hogy hogyan szavazzanak sokak számára, hogy a tanács válaszol-e. Márciusig tehát minden nyitva. Lehet, hogy március 5-én, 6-án vagy 7-én a tanács végre felelősség teljesen lép majd fel. A Gentleman's Agreement-tel kapcsolatban kérdezem a kollégákat, illetve megkérem a kollégákat, hogy kérjék meg otthon a kormányaikat, hogy ismerik-e ennek a Gentleman's Agreementnek a tartalmát. Ha van a tanács és a parlament között ilyen Gentleman's Agreement, akkor az összes tagállam, összes kormánya bizonyára tudatában is van ennek. A tanács végül is nem más, mint az összes tagállam képviseletének összessége. Tehát otthon föl lehet tenni ezt a kérdést, ha van ilyen, ha van ilyen gentleman's agreement, akkor biztos tudnak rá válaszolni. Mindenkinek megköszönöm a támogatást, abban mindannyian egyetértünk, hogy ez a szakbizottság, ha ez a szakbizottság úgy akar fellépni, hogy megvédje az adófizetők pénzét, akkor ezt meg kell kapnunk, ezt az információt. Hát, Köszönöm szépen, mondja az elnök. Gondolom, hogy a következő ülésünkig, március 10-ig időt adunk a tanácsnak, de addigra legyen valami az asztalon. Jelentős tevő úr, hogyha ön azt mondja, hogy otthon mindenki derítse ki, hogy ez a vélt vagy valós gentleman's agreement létezik, akkor Gressle úr Mulder úr és Odi úr eh, is érintett, ugye? Hiszen már annak idején, ugye a 70-es években már eh, tagjai voltak, ugye, amikor még Európai Gazdasági Közösségről beszéltünk, tehát azért nem csak ők emlékezhetnek arra, hanem mások is, de majd meglátjuk. Következő napi rendi pontunkra térünk rá. Ez az az Európai Bíróság, a hetes napi rendi pont. Itt azt javasoljuk, hogy a mentesítést adjuk meg a főtitkárnak, a bíróság főtitkárának a 2006-os hetes évre vonatkozóan, A számvétellel kapcsolatban négy megjegyzésem volna. Elsőként a bíróság a 2007-es évi működési, illetve igazgatási költségeit napi, napvilágra hozta, közzétette az IT és tolmácsolási kiadásokkal kapcsolatban voltak némi nehézségek, ami az eljárások hosszát illeti, ezek rövidültek, még akkor is, hogyha még mindig vannak problémák, különös tekintettel az elsőfokú bíróság ügyeire. Ebben a tevékenységi jelentésben olvashatunk arról is, hogy van most egy új fejezet, és itt a parlament korábbi mentesítési eljárásait nevesítik. Úgy gondolom, hogy ez egy pozitív elem, és remélhetőleg mások is átveszik ezt a jó gyakorlatot. Mindenképpen szeretnék gratulálni a bíróságnak ehhez a lépéshez, és szeretném megismételni azt is, hogy a bíróság tagjainak döntése a pénzügyi érdekeik vonatkozásában a websájton is meg kellene, hogy jelenjenek, ott is közé kellene őket tenni. Egy független ellenőr megnevezése is nagyon lényeges lenne, aki a nyilatkozatokról foglalna állást. Ez egy nagyon fontos eleme annak, hogy a nyomonkövetés biztosítható legyen, illetve a függetlenség is garantálva voljon. Remélem, hogy erre mindenki pozitívan fog majd reagálni. Köszönöm. Elnök, akkor folytassuk, hiszen nem volna rossz, hogyha ezeket így csomagba foglalva kezelnénk, úgyhogy meg is adom a szót, akkor a következő napi rendi pontra, a nyolcas, ami a számvevőszék. Köszönöm. Ami a számvevőszéket illeti, itt is azt javasoljuk, hogy a mentesítést adjuk meg, a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan, és megelégedéssel megállapíthatjuk, hogy az előzetes ellenőrzés megtörtént 2007-re vonatkozóan egy olyan időben, amikor látható volt, hogy a nemzetközi sztenderdekkel összhangban történt az ellenőrzés, és hát drukkolunk annak, hogy a nemzetközi számviteli szabályok célra vezetőek lesznek. Azt is meg tudtuk állapítani nagy megelőgedéssel, hogy pénzügyi érdekeikről számot adtak az érintettek. Viszont azt sajnáljuk, hogy ezek a nyilatkozatok bizalmasnak minősítetnek. Azt követeljük, hogy ezeket a nyilatkozatokat egy mindenki számára hozzáférhető portálon jelenjenek meg, és mindenki hozzáférhessen. Egy külső független ellenőrt kellene megnevezni, amely minden évben beszámol a nyilatkozatokról, és a számvevőszék az éves tevékenységi jelentésében integrálhatna egy olyan nyilatkozatot a saját tevékenységéről, ahol a mentesítési döntések, amelyeket a parlament ad ki, helyet kapnak. Bízunk abban, hogy a számövőszék ezekre a javaslatokra is pozitívan fog reagálni. A 9-es napi rendi pont a Gazdasági és Szociális Bizottság. Itt is azt javasoljuk, hogy adjuk meg a mentesítést, számos pozitív ajánlás és javaslat szerepel a dokumentumban a nevezett időszakra vonatkozóan. Bízunk abban, hogy a Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai a pénzügyi érdekekre vonatkozó nyilatkozataikat közzé fogják majd tenni. Azt javasoljuk ezért, hogy az összes tag vonatkozásában kapjuk meg ezeket a pénzügyi érdekeket, és itt is szükség lenne egy független külső ellenőre. Fontos az is, hogy az éves tevékenységi jelentést nagy minőségben, jó minőségben készítsük el, és a következő jelentésben azt várjuk, hogy információkat kapjunk arra vonatkozóan, hogy a Gazdasági és Szociális Bizottság hogyan reagált a parlament korábbi javaslataira. Ugye ez azt jelenti, hogy vagy pozitív volt a hozzáállás, és akkor történt valami, illetve az is lehet, hogy nem történt semmi, és ennek is volt az oka, de hát ezt tudnunk kell. Bízunk abban, hogy a parlament javaslatára a Gazdasági Szociális Bizottság pozitívan reagál. Tízes pont, Régiók Bizottsága, erre majd visszatérek. 11-es, Európai Ombudsman. Itt is azt javasoljuk, hogy a mentesítést a 2007-es évre adjuk meg. Számos pozitív trend figyelhető meg. Az ombudsman például december 14-én illetve javítja magát a jelentéstevő, és egy kicsit visszább kapcsol a tempót illetően. Tehát 2007-ben egy éves jelentés született meg december 14-én a pénzügyi érdekeket tekintve, és ezek a websájton hozzáférhetőek. 2008. június 8-án pedig az intézményközi megállapodás értelmében Tudjuk, hogy a három intézmény megállapodott az OLAF tevékenységéről, és ezekhez ragaszkodik az intézmény. Azt várjuk a az ombudsmantól, hogy egy olyan nyilatkozatot tegyen közzé, amelyek, amelyben az egyes elemek részletesen olvashatóak, és a parlament korábbi mentesítésre vonatkozó javaslataira is reagál. Aztán nézzük, európai adatvédelmi biztos 12-es napi rendi pont. Itt is azt javasoljuk, hogy adjuk meg a mentesítést. Itt is megfigyelhetőek pozitív változások, amelyeket támogatunk és üdvözlünk, mint ahogyan azonban az előbbiekben már elmondtam, itt is azt várjuk, hogy a következő tevékenységi jelentésben szerepeljen egy új fejezet, amelyben részletesen olvasható a korábbi mentesítési eljárásokra vonatkozó parlamenti döntésekre vonatkozó kommentárokat belefoglalják évről évre nagyon sok munkát végzünk, és ugye azt várjuk, hogy valamiféle kontinuitást észleljünk itt a vizsgált intézmények részéről, hiszen csak így tudunk majd előrelépni, és bízom abban, hogy az Európai Adatvédelmi Biztos is pozitívan fog reagálni ezekre a javaslatokra. Köszönöm. Elnök, nem tudom, hogy a tízest akkor külön tárgyaljuk, vagy nem tudom, hogy itt hogyan járjunk el, hiszen a régiók bizottságát, a tízes pontot is ide vehetnénk. Persze, lehet, lehet ezt együtt tárgyalni, semmi gond. A régiók bizottságát azt mondja a jelentéstevő, hogy úgy gondolom, hogy ezt külön kellett volna, vagy kellene tárgyalni. Elnök, jó, akkor a régiók bizottságát kivéve nézzük akkor az intézményeket. Nem tudom, hogy a szemvevők részéről, vagy az érintett intézmények részéről van-e bárki jelen, aki reagálni kíván erre. Nagyon sok pozitívum hangzott el, de hát önök azért vannak itt, hogy önök felé kérdéseket intézzenek a szakbizottság tagjai, hiszen a jelentéstevő a jelentésben nagyon kedves szavakat intézett önökhöz. Nincs? Jó, hát nem tudom, hogy a kollégák közül kíván-e valaki ezzel kapcsolatban felszólalni. Nem? Jó, akkor most a tízes pontra térjünk rá. Vagy még egyszer, mi legyen akkor a tízes ponttal? In camera? Ja, dann würde ich aber vorschlagen... Zárt körülön beszéljünk erről? Jó, hát akkor az előző pontokat akkor intézzük el, és a tízes pedig a legvégén vegyük még egyszer elő. Jó, akkor megismétlem azok számára, akik nem voltak itt, február 19, déli 12 óra, mint a többi jelentés esetében is, ez a határidő a módosítók benyújtására és hogyha egyet értenek, akkor a 13-as, 14-es napi rendi pontra térünk rá, és a 10 est pedig zárt körben fogjuk tárgyalni. Tehát a 13-as a következő, az Európai Számvevő külön jelentése 2008-ból, olvasom. A szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés terén megvas, megvalósuló uniós támogatás eredményességéről Fehér Oroszország, Moldova és Ukrajna esetében. Lupcseva asszony itt az illetékesünk, aki felelős tag, és a számbevők CV részéről Uszkievics úr van itt. Öné a szó, parancsoljon. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Elnézést. A számvevőszék egy tagja szólalt fel, önné a szó, mint fontos tag. Hálás vagyok azért, hogy a számbevőszék jelentését bemutathatom. Ez a különletes a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés terén megvalósuló uniós támogatás eredményességéről szól, Fehérországban, Moldovában, illetve Ukrajnában. Minden nagy fontosságú ez a téma, ezért úgy gondoltuk, hogy ilyen kijelentést készítünk, illetve szeretünk volna a bizottságnak segíteni az új szomszédsági eszköz tekintetében. A 2004-es és 2007-es bővítést követően új szomszédaink lettek Félország, Moldova és Ukrajna. Ezek a új határországok, több mint 60 millió lakosuk van, ezért a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés területén nagyon oda kell ezekre, a terület, ezekre az országokra figyelni. A csalás, a pénzmosás, az embercsempészét, a illegális bevándorlás területén nagyon rendkívül fontos ezen a területen a politikai instabilitás és a korrupció miatt eredményeket elérni, és ezért is fontos az, hogy gyorsan tegyünk lépéseket. Ez 2000 és 2005 között a bizottság, tudván, hogy milyen fontos ez a régió, 166 millió eurót tett elérhetővé határ, ellenőrzés, migráció, szervezett bűnözés elleni harc, illetve bíróságok és jó kormányzás támogatása ezek céljából. A számbevőszék 100 millió eurós projekt mennyiséget vizsgált meg. Azt vizsgáltuk először is, hogy milyen mértékig voltak sikeresek ezek a projektek Felorországban, Moldovában és Ukrajnában. Hogyha nem voltak megfelelően sikeresek ezek a programok, alul teljesítettek, akkor ennek mi az okai? Illetve a bizottság tanult-e e, a kudarcokból, illetve a e, eredményekből. A következő észrevételekre jutottunk. Az auditált projektek legnagyobb része megfelelő eredményekkel zárult. A hatájuk, ezeknek a projektnek a hatája azonban kisebb volt, mint a problémák köre. De gyakorlatilag ö, kis csepp volt a tengerben ez. A határ védelem területén ér, születek a legjobb eredmények. Az EU támogatás azzal az eredménnyel járt, hogy mind a három országban javult a határvédelem, a határmenedzsment eredménye, különös tekintettel egy Európai Uniós határvédelmi missziónak. A migráció, illetve a menedékesek esetében nem volt ilyen, nem volt ilyen sikeres ez a program, nagyon lassú a javulás Ukrajnában különösen az illegális bevándorlók, illetve a menedékesek, a menekültek helyzete. Az Európai Unió 3,8 millió eurót utalt kapacitásépítésre. Két korábbi katonai laktanyát alakítottak át ezen segítség alapján 1260 ember számára menekült tábor, táborra. Hát legalábbis ez lett volna a cél. Az auditálás idején november, 2006 novemberében még semmi nem történt, a, ugyanakkor az eredeti tervek szerint 2006. szeptemberére már le kellett volna zárni ezt. És Másik változtatás volt, hogy 1260-ról 1000 férőhelyesre csökkentették ezen menekültáborokat. Közben Ukrajna aláírt egy kiadatási egyezményt az EU-val, így aztán nem sokára nagyon sok illegális bevándorlót kell majd valahol elszállásolni. Ami a szervezet bűnözés elleni harcot illeti, itt vegyes eredmények születtek nem megfelelően működött, működtek együtt a határvédő szervek, a titkos szolgálat, a nagyon sokszor túlságosan hosszú és nem megfelelően hatékony volt az igazságügyi bírósági folyamat. Ukrajnában a, pénz, a pénzmosás elleni projekt is illusztrálja ezt. A pénzügyi titkos szolgálat javítása lett volna a célja a projektnek, azonban ez csak az első lépés a pénzmosás területén. Jó eredményeket csak úgy lehet elérni, hogyha megfelelő jogszabályok léteznek ezen a területen, illetve hogyha a bűnüldözés is megfelelően hatékonyan működik. Az alulteljesítés okaként a számövőszég a következőkről számol be. Az első ilyen ok a nemzeti hatóságok nincsenek elkötelezve, illetve a társfinanszírozás a részükről nem történik meg, ez veszélybe sodorja ennek a projektnek a fenntarthatóságát. Ez alapján azt látjuk, hogy többször előfordul ilyen, hese, ilyen helyzet ezen országok esetében, tehát a szomszédországok esetében nagyon sokszor ugyanezt tapasztaltuk az EU segélyekkel vagy finanszírozással kapcsolatban. Az Európai Uniónak olyan projekteket kell támogatnia, ahol világos, hogy milyen érdeke származik ezen projektekből az érintett országoknak, illetve realisztikus realisztikus társfinanszírozás, társfinanszírozás származik az illető országból is. Az a kérdés, hogy fenntartható-e a projekt végső eredménye, miután formálisan lezárulnak ezen projektnek, projektek. Aztán miért? Másik ok. Miért nem volt sikeres a program? a nemzetközi szervezetek projektjeinek menedzsmentje nem volt megfelelő, nagyon sokszor a közbeszerzési vagy beszerzési eljárások nagyon hosszúak voltak, ezek tovább lassították a projektek, illetve a különböző felek máshogy értelmezték a szerződés feltételeit a fogadó kormányok, illetve az Európai Bizottság nem megfelelően koordinálta az egyéb donorok által felajánlott pénzösszegeket. Nagyon sokszor előfordult ez is. Sokszor számos Európai Uniós pénzügyi eszköz létezik ugyanazon célra, ez is hátráltathatja a projektek minőségét. A kievi delegációban nem kellő mennyiségű munkatárs dolgozik, és ez sem tette lehetővé, hogy megfelelően monitorozzák a három országban a projekteket. A, pro, a, a számvevőszék külső ö, okokat is megnevezett, mint például a politikai stabilitás hiánya. Ez is hozzájárult a ö, eredmények csökkenéséhez. Erre egy példával is utalnék az Európai Unió által a korrupció ellen finanszírozott projekt ez. Ennek a projektnek a célja igazából már nem volt aktuális, hiszen az ukrán kormányban, közigazgatásban nagyon gyorsak a változások, illetve más donorok is segítettek ezen a területen. Tehát a jogszabály tervezet nem felelt meg az Európai Bizottsági normáknak. Ebből milyen következtetés levon, vagy mi a tanulság? A bizottság nem élt azon lehetőségekkel, azon lehetőséggel, hogy az újon indított projektek esetében a korábbi tapasztalatait figyelembe vegye. több ajánlással élünk minden kérdés esetében, amit vizsgáltunk. Mindegy, mind a három vizsgált területről kiemelnék egy ilyen ajánlást. Az első lenne a következő. illegális bevándorlók, illetve menekült táborok esetében, mielőtt az EU ezekre forrásokat biztosít. Nagyon fontos az, hogy a bizottság megbizonyosodjon arról, hogy a érintett országban a hatóságok képesek fenntartani ezen intézményeket. A második. Nagyon fontos az, hogy a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés területén folyó projektek esetében megfelelően megfelelő személyzete legyen a bizottsági küldöttségeknek. Új projektek következő ilyen ok, vagy új projektek esetében a bizottságnak figyelembe kell venni a korábbi projektek tapasztalatait. A pályázatok esetében, tehát a nemzetközi szervezetek esetében a pályázatoknál is ezt normális elemnek kéne tekinteni, tehát rendszeresen ezt be kell nyújtani. Bizonyos ajánlásokat már meg, ajánlásainkat már megfogadták, illetve részét képezik ezek az ajánlások az európai nemzet, Európa szomszédsági és partnerségi eszköznek nem csak három érintett országban, hanem más országokban is, amelyekre vonatkozik ez az eszköz. Szeretném azt elmondani, hogy az említett külön jelentés csak a bizottság európai szomszédsági politikájának egy eszközével foglalkozik, de az általános és ismétlődő problémákra már itt is fényderíthetünk. Rendkívül fontos az, hogy az érintett hatóságok fönn tudják tartani a projekteket, illetve hogy megfelelően értelmezzék a bizottság az, és az ENSZ közötti pénzügyi megállapodást, illetve nagyon sokszor gondot jelent az is, hogy az Európai Uniós projektek nem igazán láthatóak, kevesen tudnak erről. Végezetül, elnök úr, szeretném megköszönni a bizottság munkatársainak, különösképpen a kievi delegáció munkatársainak a kiváló együttműködést, és megköszönöm segítségüket. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, Ruszkiewicz úr. Azonnal megadom Lupcseva asszonynak a szót, mint szerzőnek. Angolul is tudná mondani, mert sajnos a bolgár kabinnal technikai gond van, most épp a bolgárral. Ha hajlandó angolul beszélni, akkor nem kell technikai szünetet tartanunk fölöslegesen. Köszönöm, elnök úr! Gratulálni szeretnék a számvevőszéknek a jelentéshez. Nagyon értelmes, kiegyensúlyozott szövegről van szó. Nem akarok a következtetésekkel vitatkozni, sőt, az eredmények szempontjából nézve Fehér Oroszország, Moldávia és Ukrajna szempontjából nézve már nagyon szükség volt erre, hiszen ezek az EU-val szomszédos országok. Nagyon érdekes volt ezekkel az anyagokkal foglalkozni, mert nekem is van némi tapasztalatom hazámban az előcsatlakozással, és az a korábbi időszakban szerzett tapasztalataimat jól tudtam átültetni e három országra, hogy milyen gondok merülhetnek föl az előcsatlakozási alapok elköltésével. Különbözőek persze az eredmények a három ország között és a vizsgált ágazatok között is eltérés van. Egyes ágazatok és egyes szempontokból az országok eredményei kielégítőek, más szempontból nem. Azok az ágazatok, amelyekben főleg gond mutatkozik, ott is az EU intézkedései pozitív eredményt hoztak. Javaslom, hogy bizonyos javaslatokat fontoljon meg hivatalosan is a bizottság majd, és egészítsük ki a számvevőszéki jelentést ezekkel a konkrét megjegyzésekkel, hogy a, az európai pénzek elköltése gyakorlati szempontból is hatékonyabb legyen, hiszen ők szeretnék elmélyíteni az integrációt az EU kapcsolatrendszerükben. Ide tartozik az, hogy mélyebb elemzésére lenne szükség a hiányosságoknak, nem elég kimutatni őket, akár projekt szinten. Ez segíthetné a következő időszakban a programok végrehajtásának hatékonyságának növelését. Állandó ö, ellenőrzési, controlling, monitoring mechanizmusra lenne szükség, nem csak pontszerű felmérésekre. Szerintem a bizottság pedig lehetne rugalmasabb is bizonyos szabályok tekintetében, hiszen az egyes projektek nagyon különböznek egymástól, és nem lehet ugyanazokat a benchmarkokat alkalmazni a különböző projektekre és ágazatokra. Tehát figyelembe kell venni a helyi gazdasági és politikai adottságokat. Nagyon fontos továbbá, hogy, és ez korábban is elhangzott már, hogy garantáljuk, hogy fenntartható legyen az európai pénzekből finanszírozott projektek vitele. Sajnos itt ezekben az országokban a fenntarthatóság szót is külön definiálni kell még, mert más értenek <clears throat> alatta. Ami a szabadságok el rendszereit illeti, ezen országokkal kapcsolatban is egységesen ö, kell fellépni ezek végrehajtatása ügyében, illetve szigorúbb és egységesebb ellenőrzésre lenne szükség. Fontos, hogy nemzetközi és regionális NGO-kat is bevonjon, a bizottság a végrehajtásba, hiszen nemzetközi NGO-knak különösen sok tapasztalata van már ilyen projektekben, és a legjobb gyakorlatokat legjobban ők terjeszthetik. Fontos, hogy a bizottság javítsa kommunikációját e három ország kormányaival is. Kiemelt jelentőségűnek látom, hogy pénzeket rendeljünk ezen országok adminisztratív kapacitásának fejlesztésére, a jelenleginél többet. És a javaslatba én fölvenném a mentesítési határozat idevágó részeit is, már más országok és intézmények mentesítésével kapcsolatos eredményeket, hogy lássák ezek az országok, hogy az új, de már tagállamoknak is vannak gondjaik a végrehajtással, és lehet a gondokból is, illetve hát a fejlődésből is tapasztalatokat szerezni, és ez is szolgálhatná az érdekeiket. Köszönöm. Mi is köszönjük, Lupcsev asszony. Kíván-e Gray úr, vagy bárki más a bizottságról erre, ból, erre reagálni? Hangsúlyozni szeretném, hogy amikor az ODI jelentést olvassuk, akkor itt a 2008-as külön jelentés is érdemes mellé olvasni, ugyanis már akkor is adtak a számvevőszékiek konkrét javaslatokat a 77-estől 83-as pontokig legalábbis. Köszönöm, Margus Konauernak hívnak. Én a EuroAid-nél vagyok uh, igazgató, és a bizottság véleményét vagyok itt hivatott elmondani. Köszönöm, hogy ilyen hosszan és részletesen fog, foglalkoztak ezzel a jelentéssel. Folyamatosan eszmét cseréltünk persze menet közben is, és a Moldovára vonatkozó javaslatokat be is építettük a javaslatainkba. Nyilván mindenki ezzel kezdi, de itt különösen igaz, hogy ez egy nehéz terület, hiszen itt nem EU tagállamokról van szó, és nem lehet beavatkozni nem EU-s tagállamok autonóm döntéseibe, nem lehet rájuk oktrojálni semmit. Nem szabad, hogy olyan vád érje házunk elejét, hogy beavatkozunk egyes országok belügyeibe. A négy területen azonban ígéretes eredmények születtek. A szervezet bűnözéssel kapcsolatban és az igazságszolgáltatással, a jókormányzással kapcsolatban, ami a szabadságokat illeti, hogy el is hangzott, a migráció és menekültügyi területen sikerült némi előrelépést érni, de a többi területen sajnos nem. És amióta a jelentést megírták 2008-ban, azóta bár történt erőfeszítés bizonyos hiányosságok felszámolására, ezek nem igazán jelentősek. Egyértelmű, hogy meg kellene erősíteni a kedvezményezett nem tagállamokkal való párbeszédet, és hogy magukénak érezzék a reformot, ahhoz arra is szükség van, hogy valóban a kapacitásépítés, az intézményi kapacitások kiépítése megtörténjen előbb. Tehát ha nincs hozzá eszközük, akkor nem is tudnak jó eredményeket elérni. Örülök annak, hogy a bevált gyakorlataikat az újonnan csatlakozott országok hajlandóak megosztani, e nem tagállamokkal, ennek mindenképpen haszna lehet. A Twinning és a TAIEX programokban már eddig is volt erre példa, de valóban segítség nekünk is, hogyha az új tagállamok segítenek saját tapasztalataikkal minket. Lenne még tovább megjegyzésem is, de nem akarom az idejüket túlzottan igénybe venni. Köszönöm, elnök úr. Alapvetően egyetértünk az időtervel és a jelentés kijelentéseivel. Köszönöm. Itt sok az egyezés, sok a mm, közös nevező, ennek örülök, köszönöm minden érintetnek, a számvevőszéknek, a mi jelentés tevőnknek és önöknek a bizottságnak is, hogy ilyen hatékonyan együttműködtek. Azt hiszem nincs több képviselői jelentkezés. Utolsó előtti napi rendi pontunk a félhetes zárás előtt. A 8 számú külön jelentés, a 2008-as 8 számú Cross Compliance and Effective Policy című külön jelentés Kreta úr ennek a felelőse a számvevőszéknél, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr! Ebben az önöknek most bemutatandó jelentésben az úgynevezett kondicionalitás politika végrehajtásáról van szó, a kölcsönös megfeleltetés végrehajtásáról ugye a termeléstől való szétválasztása a támogatásnak új feltételrendszert teremtett, és az állami támogatások megléte és az EU támogatások kompatibilitása, ez itt a fő kérdés, de a közegészségügyi témákban valószínűleg mindkettőre szükség van. A CAP-nek ez a fő vonulata. 14 millió euró évente kerül ebbe a kategóriába. A számvevőszék nem vitatja magát az elvet, csak a végrehajtást vizsgálta. Röviden igyekszem összefoglalni, hogy mit ö, tudtunk konklúzióként levonni. A számvevőszék véleménye az, hogy jelentős előrelépésre lenne szükség mind a bizottság, mind a tagállamok részéről, annak érdekében, hogy a kölcsönös megfeleltetés, a cross compliance valóban hatékony legyen. Sajnos jelenleg a termelőkkel szemben támasztott önerőre vonatkozó